hogy kezdenünk kellene már az ülésünket, mert nem szeretném az előadóknak az előadási idejét megrövidíteni. Akkor nézzük először a formalitásokat. Akkor kérem, hogy beleegyezésüket adják a napirend elfogadásához, nem látok ellenvetést. Köszönöm szépen. Most pedig az elnöknek a bejelentései Először is holnap reggel eszmecsere lesz Elena Salgado asszonynal, az ECOFIN elnökével, de sajnos megint csak el kellett halasztania az idejövetelét, és amint lehetséges, az új dátumot közölni fogjuk. Szeretnék emlékeztetni mindenkinek, hogy a szerződés 121.5-ös bekezdése alapján hívtuk meg, mert Görögországgal kapcsolatban kell vele beszélni. Na most ahelyett, hogy a napi rendet megváltoztatnánk, úgy döntöttem, hogy ezt az időt, felszabaduló időt meg, arra szenteljük, hogy megbeszéljük a görögországi jelenlegi helyzetet. Most majd a koordinátorok beleegyezését várom, hogy ez lehetséges-e. Május 10-én rendkívüli ülést tartunk hétfő délután, amikor az IMF irányelvvel fogunk szavazni, irányelvről fogunk szavazni, és egy másik témáról is. A mai csomagnak a módi, módosításáit illetően, ugye tudják, hogy a nyelvekkel kapcsolatban van probléma, már egyszer kiosztottuk, nem fogjuk még egyszer kiosztani őket a jövő hétre, hanem a bizottságnak a dokumentumok oldalán megtalálható, tehát akkor lehet ezeket megnézni, hogyha szükség van rá a szavazások előtt. Tehát nem akarjuk újra kinyomtatni ezeket, védjük az erdőket. Ezen kívül lesz egy rendkívüli ülés még Strasbourgban is, május 20-án 9.30-tól 11.30-ig. A koordinátorok két új tagnak, a Statisztikai Tanácsadó Bizottságnak az egyik tagnak a jóváhagyásáról van szó, és nagyon rövid az idő, tehát május 7-ére kell őket jóváhagyni, ezért május 5-e délután 3-ig kell a jóváhagyásokat beküldeni. Kiosztottuk az önéletrajzokat is ezeknek a jelölteknek. Végül pedig a széles körű gazdasági iránymutatások kérdését elhalasztotjuk. Egy frakció kérte ezt, de két másik frakció is támogatta őket, épp ezért ezt elhalasztjuk. De lehet, hogy az állásfoglalás tervezethez, amely csak a széles körű gazdasági iránymutatásokkal foglalkozik, azt októberig elhalasztjuk. Na most a gazdaság irányítással kapcsolatban a rendkívüli európai tanács az eurózóna tagjai között május 7-én tart egy ülés, tehát lehet, hogy ez után aktuális lesz erről beszélni. Elnézést, hogy ennyi bejelentés volt. Most akkor jöjjön a harmadik napi rendi pont. Sofi, Röviden kérem. Inkább a jegyzőkörnek mondom, és pedig, hogy a hónap reggeli elnök soros elnökséggel való megbeszélésnek az elhalasztása az azért nagy csalódást ö, okoz, ugyanis a helyzet nagyon gyorsan alakul, és hogy mire Eh, az Európai Parlamentre ideje jut a eh, miniszternek, lehet, hogy eh, nem is lesz már értelme megtartani ezt a találkozát. Tehát remélem, hogy az új elnök újra megpróbálja megbeszélni a soros elnöksége, hogy tudnak-e időt szakítani a parlamenttel való megbeszélésekre. Elnök, biztosítani szeretnék mindenkit, hogy igen, képviselni fogjuk a mi érveinket. De de hát nyilvánvalóan Szálgádó hogy nem tudom ide vontatni, de hát ezen kívül azért mindent megteszek, mindent tőlem telhetőt. A hármas rendi penttel kapcsolatban a Bázol 2 egyezményről és a tőkekövetelmény irányel felülvizsgálatáról van szó, elsősorban a CRD 4-jel, ahogy ezt nevezzük kapcsolatban, és a jelentés kezdeményezés kapcsolatban. Ott már Karasz a jelentéstevő, és szeretettel üdvözlöm a előadókat, Stefan Walter, Barbara Frón, Andreas Streichel és Adrian Blundell Vignal fog ilyen sorrendben hozzászólni, mindegyikük 10 percben körülbelül, és utána pedig kérdések és válaszok jönnek, ahogy ez szokott lenni. Tehát, hogyha szeretnének kérdéseket feltenni, akkor kérem jelezzék ezt. Most akkor átadom az első előadónak a e, szót. E, az én életrajzát már körbeadtuk, épp ezért nem fogom bemutatni e, hosszasan. Mindenesetre ő a Bázel Bizottságnak a főtitkára, és pedig a bankfelügyelettel foglalkozik és épp ezért nagyon is ezért kell itt lennie ma, a terror program. Nem csak. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Örülök, hogy bemutathatom a Bázeli Bizottság munkáját a tőke megfelelési és likviditási keretek tárgyában. A fő a reformprogram fő célja az, hogy erősítse a bank ágazat ellenálló képességét, és így fenntarthatóbb fejlődést legyen lehetővé rövidek, hosszú távon is a válság előtti pénzügyi rendszert a különböző gyengeségek jellemezhették. Egyrészt túl rossz volt a, a kölcsönfedezeti arány, jelentősen nőtt a, tőke, a kihelyezés, gyenge kibocsátási normák és gyenge kockázatelemzés alapján. Harmadrészt az ütközők készletek kicsinyek voltak, negyed sorban a kockázat elemzés és a kockázat kezelés nem volt megfelelő a hosszú távú eredmények érdekében, és nem voltak jók a kompenzációs rendszerek tervezése sem. Nem volt kipárnázva a bankrendszer a ciklikus, az inherens ciklikus jelleg kiküszöbölésére a pénzügyi piac szereplői részéről, és végül túl nagy volt a rendszerbeli kockázat, túl nagy volt a kitettség az ilyen sokkok elé, és az előtti problémákat nem nagyon tudta orvosolni a rendszer. Különösen a válság súlyosságát különösen mélyítette az a tény, hogy a bank ágazatban nem voltak jók az ütköző készletek, nem voltak jók a kockátkezelési elemek, és a kölcsönfedezeti arány is gyenge volt. Az, ha a szabályozási rendszer erősebb lett volna, hogy most a Bázeli Bizottság javasolja, kisebb lett volna a sok, kisebb lett volna a negatív hatás adófizetők részéről. A következő célokat követi a, a bizottság által javasolt reformok sora, amely orvosolja a válság előtti gyengeségeket. Biztosítani kell, hogy minden anyagi jellegű kockázatot megfelelősen fedezzünk, beleértve a, kockázat, a, a tőke megfelelést, figyelembe véve az, a banki tevékenységek olyan részeit, mint a kereskedelem vagy a ö, kibocsátás. Másrészt meg legyen a tőke készlet, amely ö, felveszi a különféle sokkokat, és átláthatóvá teszi a működést. Harmadsorban egy egyes pilléren működő rendszerre kell átépnünk, amely a banki, a bankoknak lehetővé teszi, hogy javítsák a kölcsönfedezeti arányukat. Fel kell lépnünk, és olyan ütköző készleteket kell felépítenünk a bankokban, amelyek a ciklikus mozgásoknak ellen tudnak hatni. Be kell vezetnünk olyan minimális globális normákat, amelyek a likviditási kockázatot mérik és kezelik. Aztán erősítenek el a szabályozás és felügyeletet, a rendszer legfontosabb bankbai, bankjaiban arra hatva, hogy internalizálják a kockázatokat, amelyeket jelentenek. Aztán a kockázat irányítást erősíteni kell a kettes pillér felügyeleti áttekintési rendszerre támaszkodva, aztán a piaci fegyelmet kell erősítenünk a hármas pillérbeli jelentésekkel, a tőke megfelelés erősítése révén, és gyakorlati megközelítést kell alkalmaznunk a vezetés tekintetében a bankközi megadásokra. Azok a mikroprudenciális, makroprudenciális elemek, amelyek az egyes bankmodellekhez kell igazodjanak, és figyelembe veendők, valamint látunk kell, hogy egyes tevékenységek és intézmények külön kockázatot jelentenek a rendszerre. Rendszer. A reformok jelentős része azon vállalatokra van kiegyezve, amelyek külön kockázatot jelentenek. A tőke megfelelési követelményeket növeltük, ezek irányában és a derivatíváknak való kitettség, get is pontosan mérni kell, és amennyiben ezek nem világosak, magasabb tőke megfelelést kell megkövetelnünk. Ha javítottuk a tőke megfelelést, vagy az üzleti modelleknek és a rendszerbeli kockázatoknak megfelelően, akkor minden banknak jobb minőségű tőke arányjal kell rendelkezni, amelyek képesek fölvenni a válságok hatásai. A bizottság külön figyelmet szentelt azon egyéni körülményeknek, amelyek a sajátságos megtakarítási bankok vagy szövetkezeti bankok jelentenek. Minden banknak szüksége van olyan ütköző készletekre, amelyek a működést lehetővé teszik a stresszek idején is. Ezek révén a rendszerek a sokkoknak jobban ellen tudnak állni, jobban tudják segíteni a reál gazdaság növekedését. Ezen túl figyelemmel kell lennünk az ágazat és az egész ipar hatásaira, az átmeneti időszakban is, meg hosszú távon is. A bankok visz, visszatértek a válság előtti ö, rentabilitás szintjére, ez betudható a köztámogatások jelentős mértékének. Ugyanakkor észszerű várakozás, hogy ezek a profitok egy részét arra használják, hogy likviditási készleteket építsenek fel, és ne mondjuk osztalékként fizessék ki. Azok a reformok, amelyeket a G20-ak kell, hogy az év végéig végresítsenek, világosságot teremtenek az új normák körében, amelyek a bankok meg kell feleljenek. Ezek a normák majd bizalmat hoznak a rendszerbe jelenleg minimális szabályozási követelmények továbbra is elfogadhatatlanul alacsonyak, és nem ö, tudják elriasztani az, hogy egy negatív spirál induljon be a szabályozás terén, és megint csak alultőkésített rossz kölcsönfedeti arányú és illikvid bankok működjenek. A jelenlegi követelmény 2 os csak a tőke megfelelésben, ezen túl a likviditásra vonatkozóan nincs semmilyen norma. Holott látható volt, hogy a rossz likviditású bankok nagyították fel a válságot. Ezért válaszként a bizottság azt javasolta, hogy nemzetközileg harmonizált likviditási normákat vezessünk be. Ezek biztosítják majd, hogy a bankok akár egy hónapos akut stressz időszakot is túl tudjanak élni, és így módon ö, stabilabb finanszírozási forrás jelentsenek. Az elnök közbeszól, ha felolvassa, uram, akkor lehetetlen tolmácsolni, kérem, vagy lassabban olvassa fel, vagy élőszobban beszéljem. A bizottság egy nagyon szigorú szabályozást állít fel a reformok érdekében. A cél az, hogy nagyobb legyen az ágazat ellenállása, és így fenntartható növekedést legyen lehetővé. Ezek a következő lépéseket követelik meg. Először is a közzel való konzultáció. A decemberi tőke és likviditási reformok nagyon szigorú közvitának voltak, konzultációnak voltak kitéve. A bizottság biztosítani akarja, hogy az összes lehetségesbeli kihatást megvizsgálja az ösztönzők és a reformok következményeként. Másodszorban fontos a hatástanulmányok ügye. A bizottság átfogó, kvantitatív hatástanulmányt készít, hogy felmérje, a reformcsomagnak milyen kihatásai lehetnek az egyes bankokra és általában a bankszektorra. Harmadsorban kalibrálni kell a rendszert, a bizottság jelenleg elemzést folytat, hogy meghatározzuk azokat az általános tőke és likviditási követelményeket, melyeket kalibrálni kell ahhoz, hogy a banki ágazat ellenállóbb legyen az ilyen válságoknak. És végül a makrogazdasági hatásvizsgálatok az átmeneti időszakban, az FSB, a pénzügyi stabilitási board és a Bázel Bizottság együttműködve, a nemzetközi az EBIS-szel és az EMF-fel együttműködve különféle lehetségesbeli átmeneti időszakokat vázol fel, azt biztosítandó, hogy a gazdasági kilábalást ne fenyegesse veszély ezen reformok részéről. Az év végéig egy kiegyensúlyozott reformcsomagot szeretnék kidolgozni, mely révén a sokoknak kevésbé lesz kitéve a banki ágazat, és így módon lehetővé teszi a gazdaság fenntartható növekedését. A végrehajtásnak határidőket kell szabnunk, átmenő időszakokat is kihaszna, ki, ö, kialakítva, melyek révén az átalakulás nem károsítja a fejlődést. Korábban is voltak már válságok a világ különféle részei, különféle banki termékeket és üzleti modelleket megtámadva, ezek alapján sem tudjuk azonban megmondani, mi lesz a következő válság forrása. Ugyanakkor tudunk olyan munkát végezni, előkészületeket, melyek révén a következő válság hatásai csökkenthetőek lesznek. Biztosítva az, hogy összes állam erősített bankrendszerrel bírjon, és ez azért is fontos, mert a pénzügyi piacok egyre globálisak, és a a válság hullámai egy rosszabban terjednek globálisan. A mostani meg az előző válságok is megmutatták, hogy a legmélyebb és a leghosszabb gazdasági visszaesés akkor adódik be, hogyha a bankszektor mély válságba kerül, és nem tudja ellátni alapfeladatát, tőke közvetítési feladatát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, szívesen válaszolok majd a kérdéseikre. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm és félretesszük a kérdéseket még későbbre, mert lehet, hogy összefüggőek lesznek a kérdések. Most akkor nézzük a következő előadást, Barbara Fronnak az előadását, akinek a CRT 4 van, kapcsolatban van a fő feladata. Nos, Barbara, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm az alkalmat, hogy megoszthatom önöknek a CRT 4-es javaslattal kapcsolatos gondolatokat. Most általánosságban beszélek először a javaslattal kapcsolatban, és utána a dinamikus rendelkezéseknek a témájával foglalkozom. Nem szeretnék majd minden diára utalni, hiszen ezt csak referenciaként használhatják majd a jövőben. A Santander a Bázel Bizottságnak és az Európai Bizottságnak a céljait osztja, és ezen kívül azt az irányt is, amelyet a javaslatoknak a különböző részeiben tettek. Ugyanakkor szeretnénk kulcsfontosságú üzeneteket is költeni. Először is, hogy ha bár az új szabályzat megpróbál problémás területeket megoldani a válság alatt, mint például az értékpapír és kibocsátás hitelnyújtás helyett és a bankok közötti kölcsönadás, de megpróbálunk a válságnak az alapokaival foglalkozni, vagy legalábbis, hogy melyek azok az okok, amelyek főként hozzájárultak. Konkrétabban, konkrétabb javaslatokat foglalkozunk a gyenge vállalat irányítással az ipar területén, és a magas, és a az állami területen pedig a felügyeletnek a hatékonyságával. Az válság sűrűsága alatt e, a, a, mind a gyöngébb, mind az erősebb e, vállalatokat e, befolyásolt a válság, és ezért a szabályozó hatóságnak a munkáját szeretnénk erősíteni. A javaslatnak nem csak elszigetetten kell megbeszélésre kerülnie, hanem a nem szándékozott célokat is megpróbáljuk megfelelően elemezni, mielőtt végső döntéseket hozunk. Ebbe beletart tartozik a reálgazdaságra és a fogyasztókra gyakorolt hatás, aztán a pénzügyi piacoknak a megfelelő működése és a bankok szerepének, a hagyományos szerepének a megváltozásában. Nézzük a második kérdést elsősorban, kérem szépen ezt a diát. az expozíciós szabályokat illetően, amelyek korlátozzák egy banknak a kitettségét ezenképpen a kötelező puffereket illetően, és a magas rendeli összefüggőst a különböző hitelezőknél mindezek befolyásolhatják a bankok közötti piacnak a likviditását, különösen a kisebb tagállamokban. Ezen kívül a javaslatok a bankok alaptőkéjét illetően kell válaszokat adni, ugyanis az osztalékok kifejezetését illetően nagyon sok a bizonytalanság. És ezen kívül túlzott a hitelnövekedési szabályozás. Ezen kívül magas minőségi tőke likviditást kívánnak, ez megérthető potenciális szempontból, de ennek az lesz a mellékhatása, hogy koncentrálási veszélyek lesznek, és nem kívánatos viselkedésekhez is vezethet. Ez nem felel meg a belső politikáknak és gyakorlatoknak, amelyek korlátozott likviditási puffer forrásokat akarnak létrehozni. A Santander nagyra érték, értékeli azt, hogy mindenkinek egyforma szabályokat akarunk felajánlani, de ez még nem elérhető, mivel a helyi szabályok, mind adó, mind vállalati szabályok még nem lettek harmonizálva. Hogyha a számviteli szám, szabályok még különbözőek, akkor az eredmények is különbözőek lehetnek. Ezért próbálunk olyan javaslatot tenni, amely a különböző adókkal foglalkozik. Hasonlóképpen nem szeretnénk olyan támogatásokat nyújtani, amelyek az egyelő esélyeket rontanák. A likviditási javaslatok jelenlegi formájukban a maturitási lehetőségeket korlátozzák, és ezért, mivel nem tudnak növekedni az alacsony kockázatú bankok, különböző szabályok miatt, azt eredményezheti, hogy a nem szabályozott banki szektorok fogják átvenni a helyet. Az általános megjegyzéseket végén azt mondanánk, hogy Santander úgy látja, hogyha megfelelő párbeszédet tartunk az állami szektorral, megfelelően megmérjük a szabályoknak a hatását, és új szabályzó és felügyeleti kérletet hozunk létre, akkor fogjuk csak mindkét oldalnak az elvárásait teljesíteni. És talán megakadályozzuk a válságok megtörténetést. ugyanason ugyanakkor a bankok működni tudnak azonos szábolyok között, és a jó és a rossz gyakorlatok elvállalnak egymás, elválnak egymástól. És csak így tudjuk majd megőrizni a megfelelő stabilitást. Most akkor nézzük az előadásomnak a fő témáját, ez pedig az, hogy amikor előre próbáljunk rendelkezni, előre próbálunk tekinteni a rendelkezéseket illetően, azért, hogy a gazdaság stabilitását meg biztosítsuk. A gazdaságban különböző ciklusok vannak, amelyekben vannak jó évek, aztán rossz évek, és komoly recessziós. A bankoknak tulajdonképpen tartalékolni kellene a jó időszakokban a rossz időszakra. Ugyanakkor a számvetele szabályok nem el, ne teszik ezt lehetővé, ezért nem tudnak túlélni. Ezért fel kell készülni a rossz napokra, tehát dinamikus módon kell rendelkezni a jövőt illetően, és mi, a mi alternatív javaslatunk is ezzel foglalkozik, ha bár lehet, hogy egy kicsit más formában. Tehát, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor, amikor erről a kérdésről beszélünk, miért van olyan nagy zavar? Szerintem ennek több oka van. Az egyik az, hogy ha bár a fontos szereplők ez előre szeretnének rendelkezni, de nem ugyanolyan indokokból. És ezt láthatjuk is a kivetített ábrán. Tehát néhányan szeretnék úgy megoldani a problémát, hogy a várható veszteségekkel foglalkoznak, aztán mások pedig már korábban felismerik a hitelveszteségeket. Aztán vannak olyanok, akik úgy látják, hogy a túlzott hitel növekedés meg lehet akadályozni megfelelő lépésekkel. Ennek következményeként és most érek át a második megállapításomra, hogy a zavar azért is van, mert vagy pénzügyi, vagy pedig egy kockázat hátterű emberek beszélik meg ezekkel a kérd, ezeket a kérdéseket, és épp ezért teljes a zavar közöttük. Az előre tekintő rendelkezésekre történő javaslatok három kategóriára oszthatók. Az első, a számviteli szabályok legyenek a kiindulópontok, a prudenciális háttér legyen a másik, a harmadik pedig kompromisszum a kettő között. Habár az Európai Bizottság támogatja a javaslatunkat, tehát, hogy mi az egységességet, az átláthatóságot és az egyszerűséget szeretnénk elérni, látjuk, hogy ezt eh, nem lehet mindenütt elfogadtatni. Ezért a harmadik kategória amely a Santander és EBF javaslat, eh, amely megpróbálja a számviteli és a prudenciális szabályok közötti szakadékot áthidelni, talán jobb lenne. És a Bázel javaslat amelyet most alakítunk ki, megpróbálja az érdekeket, minden érdeket figyelembe venni, eh, de szerintünk ez túlságosan összetett. A következő kérdés, egy másik diát kérek. A növekedés idejében úgy rendelkezünk, hogy a gazdaság ne melegedjen túl, hogy úgy mondjuk, és pedig úgy, hogy az valós költségeket vegyük, vesszük figyelembe a kölcsönök tekintetében. A recesszió idejében ezeket fel lehet használni, és akkor a bankok hitelezését meg lehetett állítani, és a részvényesek azok biztonságban érezzék magukat, és akkor a recesszió nem lesz még súlyosabb. Itt láthatunk numerikus számbeli példákat is ezekre. Egy másik diát kérek. Nem akarjuk, hogy kettős rendszert jöjjön letre, amelyben van az egyik részen a számveteli rendszer, és a másik a bizottságnak a rendszere. Itt láthatjuk, hogy milyen nem kívánatos hatásai lennének, hogyha ilyen kétoldalú megközelítés lenne. Első megjegyzésünk ezzel kapcsolatban ez, hogy ugyan el, elismerjük, hogy szükséges van számviteli normákra, amelyek egy banknak a jelenlegi helyzetét pontosan tükrözi a befektetőknek, de fontos, hogy dinamikus megoldások legyenek. Második megjegyzés, a, a helyzetet nem megfelelően tükrözik a meglévő portfóliók. Három, az osztalék kifizetésnek csak a szabályozók általi rendelkezések alapján lehetne megtenni, és később a befektetők számára csak a vázeli rendelkezések alapján lehetne megtenni a szükséges lépéseket. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak a számveliteli, hanem a szabályozó testületek között is meg legyen a harmonia. Ezért a Bázel Bizottságnak és az Európai Bizottságnak azt szeretnék mondani, hogy vegyék figyelembe ezeket a javaslatokat, és a tőkepuffer javaslatokat is. Tehát csak egy újfajta előre rendelkezés tudja megáll, megoldani a kérdéseket. Jelenleg az olyan válasz, amely úgy kezdődik, hogy attól függ, nem megfelelő. Tehát a kölcsönöknél figyelembe kell venni a, a veszteségeknek is már az első naptól kezdve. Ezen kívül nem tudjuk olyan előre rendelkezéseket figyelembe venni, amelyek nem tudják a különböző portfóliókat és más maturitási kérdéseket figyelembe venni. Tehát kompromisszumot kell elérni, amely ugyan nem szünteti meg a ciklikusságot, de azért ennek a hatását enyhíti. Hangsúlyozni szeretném, hogy más a helyzet a különböző tagállamokban, de szerintem illúzió lenne, hogyha azt gondoljuk, hogy a ciklikusságot meg tudjuk szüntetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A tíz... Quite interesting, so, but I'll find you when... tíz perc nem nagyon hossz, nem hosszú idő, de azért sok mindent sikerült bele préselni. András Trichol a következő, aki az IT elnöke az Erste Group csoportban. Neki adom meg a szót. Um, de... Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, hölgyek és urak, nekem is igen nagy megtiszteltetés hogy nem mondjam tisztesség, hogy itt lehetek, és egyáltalán, ha egy bankárt meghívnak, és a szabályozásról beszélhet, ez mindenképpen tisztes, tisztességnek számít a mai nehéz napokban. A krízis st a bankok hozták létre, és ebben a krízisben ma arra van szükség, hogy a politikusok áttekintsék hogy a szabályozó hatóságok és felügyeletek mit dolgoztak ki annak érdekében, hogy egy ilyen krízis ne fordulhasson elő a jövőben újra. a politika, tehát a G20-ak három fő feladattal bízták meg a szabályozókat. Egyrészt tegyék biztonságosabbá a banki ügyleteket és a bankokat magukat, azért, hogy az ilyen krízisek elkerülhetőek legyenek a jövőben. Másodszorban állítsák helyre a bankokon belüli fizetési és ösztönző rendszert úgy, hogy a bankárokat ne ösztönözze rendszer inherens módon arra, hogy hatalmas kockázatokat válasszanak. Harmadsorban a bankokat azzá tegyék ismételten, amiért megalapították őket annó, jelesül, hogy betéteket vesznek be, és a reálgazdaságnak hiteleket nyújtanak. Úgy hiszem, hogy ez a harmadik célkitűzés az, amelyben a szabályozók csődöt mondanak, vagy legalábbis a csőd kirajzolódni látszik. Igen, igen, aggaszt. Hölgyeim és uraim, hogy a politikusok, minthogyha nem is látnák, hogy a reál gazdaság milyen hatalmas kárt fog szenvedni, hogyha a Bázel 3-at olyan módon hajtják végre, ahogyan a tervek szerint végrehajtanák. Egy olyan régiót képviselek, melynek az Európai Unión belül nincsen nagyon erős pozíciója, köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Ausztriában dolgozunk kereskedelmi bankként. Egy olyan régiójában tevékenykedünk az Európai Uniónak, ahol alig létezik tőkepiac. Ez egy olyan régió, amely teljes egészében az olyan intézményektől függ, mint mi vagyunk, akik több mint 18 millió ügyfél betéteit eh, kezelik, és ezekből olyan cégeknek nyújtanak hiteleket, amelyek egy olyan régióban élnek, amely nem fér jelenleg hozzá a tőkepiacokhoz. Hogyha megvizsgálják, megnézik közelebbről a Bázel 3 szabályozását, a tőke versus likviditás szabályokat, illetve a más banki ágazatokra szóló szabályokat, akkor azt veszük észre, hogy nem differenciál a Bázel 3 kellőképpen azon bankok között, melyeknek feladata az, hogy a reálgazdaságot támogassák, és azon bankok között, amelyek ezt vagy közvetett módon végzik ezt a feladatot, vagy pedig ennen maguk céljait szolgálják csupán. Hogyha megvizsgáljuk a jelenlegi keretet, a Bázel 3 keretét, akkor ez nem szolgálja azt a célt, hogy az olyan bankok, mint mi, amelyek költség alapjuk 80-90 százalékát a bank szolgáltatások széleskörű publikumhoz való eljutásának megteremtése érdekében használják föl, és a, ezért a mi ügyfeleinktől bevett likviditás nem kap jobb nem kapnak jobb feltételeket, mint az interbank piacon felszett likviditás. Úgy gondolom tehát, hogy a szabályozói, a jelenleg kialakult szabályozói keret hátrányos helyzetbe fog bennünket helyezni azokkal a cégekkel szemben, a férnek a tőkepiacokhoz. Kicsit túlzóan fogalmazok, de hát rövid időm van, rövid idő a rendelkezésemre, tehát provokatívan fogalmazok. Összességében a Basel 3 az investment bankok, a befektetési bankok életét könnyíti meg, és megnehezíti a kiskereskedelmi bankok, a kereskedelmi bankok érdekét. Úgy hiszem, hogy hallatlanul fontos, hogy a döntéshozók, a politikusok véleményt alkossanak a kérdésben, és hallassák hangjukat különösképpen azon politikusok, akik az olyan országokért felelnek, ahol nincsen tőkepiac, ahol tehát a gazdaság, a kis és középvállalatok sikerétől függ nagyban. Azt is meg kell majd vizsgálni, hogy létezik-e valamilyen ösztönző a rendszerben, az új szabályozó keretben azon pénzintézetek számára, akik a legtöbb tagállam gazdaságának gerincét támogat, támogatják, finanszírozzák, ezek pedig nem mások, mint a kis és középvállalatok. Nagyon fontos tehát, hogy megtaláljuk annak a lehetőségét, hogy a pénzintézetek eh, megkapják a lehetőséget arra, hogy a kis, kis és középvállalatokat támogassák, és hogy az a tőke, amelyet esetleg ezen kis fókuszú munkával elveszítenek, vagy ez a nyereség, más tőke piaci eszközökkel kompenzálható legyen, vagy pedig kereskedelmi tevékenységekkel kompenzálható legyen. Fontos tehát, hogy differenciáljuk azon pénzintézetek között, amelyek a reálgazdaságot szolgálják valóban, és azok között, akik indirekt módon vagy egyáltalán nem szolgálják a reálgazdaságot. Nos, ezt a különbségtételt a Bázel 3-ban sokkal lényegre törőbben kell meghatározni, mint ahogy a Bázel 3 ezt most teszi. Voltak éppen olyan ügyről van szó, mely nem csak a kisebb európai országokat, hanem olyan nagy országokat is, mint Németországot is súlyosan érintenek, amely országok közvetve függenek a direkt kölcsönöktől, és Európában a direct lending, vagy a közvetlen kölcsönnyújtás sokkal nagyobb arányt vállal, mint az USA-ban az egész kölcsönnyújtásban. Fordított arányoság működik, az USA-ban 70-80 százalék a pénzpiacokról kerül finanszírozásra, Európában ez kb. 20 százalék. A jelenlegi Basel III tervezet tehát nem csak a kisebb európai országok, hátrányául szolgál, hanem Európát is hátrányos helyzetekbe viszi, hiszen Európa sokkal inkább függ a közvetlen banki finanszírozástól, mint az USA. Úgy hiszem, hogy eljött annak az ideje, hogy a parlamentek, a politikusok és a döntéshozók, akik tudják, hogy mire van szüksége a KKV szektorban, valamit tegyenek, hiszen Felejtsük el a bankokat. A bankok bármilyen fajta tőke szabályozással megélnek majd. A bankoknak el kell fogadniuk majd a szabályozó rájuk terhelő szabályait, de nem a bankok szenvednek kárt, hanem a cégek. Hiszen felejtsük hát el a bankok elnekeit, nem ők a fontosok, hanem a kere, európai kereskedelmi bankok üzletág vezetői kell, hogy kapjanak ösztönzőt az elkövetkező ész, években, hogy pénzt nyújtsanak a cégeknek, vagy sem, és tisztességes áron nyújtsák a hitelt, vagy sem. Ezek azok a döntések, amelyek biztosítják, hogy nem kerülünk recesszióba. Ezeket a középszintű banki döntéshozókat kell szerűen támogatnunk. Köszönöm szépen. Very much. Um, Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólónk, Bandel Vignó, aki igazgató helyettes, a, és az OECD keretében fő tanácsadója a főtitkárnak, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. Neki adom meg a szót Adrian Blundell Vignálnak. Just go straight to slide two, please. Kérem, hogy rögtön a kettes szlájdra térjünk rá, majd elmondom miért. Köszönöm szépen, hogy felszólalhattam néhány technikai kérdésről fogok beszélni, de hogyha nem értik mi a Bázel rendszer, akkor nem értik az egész szabályozási keretet. Tehát a kettes szlájdon, kérem, mondja az elnök, egy kicsit lassabban beszéljen, mert uh, itt tolmácsolás folyik. Igen, de hát csak 10 percen van. Hát ne haragudjon. Attól függetlenül nem lehet visszaélni a tolmácsokkal. A bázeli rendszer egyik fontos kérdéskör a második ábrán látható. A Bázel 3-assal kapcsolatos kérdése vagy ezekkel a Bázel 2 kapcsolatos problémákat -e, vagy sem? Az egész bázeli modell tulajdonképpen egy mindenkire alkalmazható ö, egyszeri méret. Ez azt jelenti, hogy ha, ha egy bank portfóliában a kockázatot akarjuk tükröztetni, akkor ezt, ezt a sort bele kell tenni, ugyanakkor az egyes pillérben ennek a hatása, az, hogy ezeket a sorokat összeadjuk, nem, ezt nem veszi figyelembe a pillér. Tehát nincs ilyenfajta kockázati additivitás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy lineáris rendszer. Tehát ha valahol a portfólió 100%-a jelzálogban van, akkor az a kettes pillérben lenne, erre azt mondja a felügyelő, hogy ez túl koncentrált portfólió, és így nem lehet jól modellezni. A második dolog, amitől függ mindez, ez egységes, globális kockázati tényező kell legyen. Hiszen ha a modell működik, az rendben lenne, de egyes kockázatokat nem vesz figyelembe. Ez a két dolog a háttérben. A fő érvem ezzel kapcsolatban, hú, ez a kettes filián van, tehát a fő érvem az, hogy mit ígér a pénzügyi rendszer. Lássuk mi is a pénzügyi rendszer lényegét tekintve. Nem más, mint egy ígéretrendszer. Én azt ígérem, hogy kifizetem neked ezt meg azt, Ezek az ígéretrendszereken alakul az egész. A legalapvetőbb, bármilyen pénzügyi szabályozás jön létre, rétre, a szabályozás ezeket az ígéreteket egyenlő súlyjal kell kezelje, bárhol is szerepeljenek a pénzügyi rendszerben. A Bázel kockázatrendszerben ez nem érvényesül, mert véleményem szerint nincs olyan, hogy ex ante kockázati értékelés. Nem lehet szétválogatni ex ante, hogy ez kockázatos, ez nagyon, ez kevésbé. Ez ez a termék. Tudnilik a swap műveletek révén különösen úgynevezett komplett piacok jönnek létre, teljes piacok. Tehát a derivatívok révén teljesen összeolvadtak a piacok. Tehát, tehát egy vállalat ö, értékpapírját megvásárolva másnap swap történik, egy másik bankról is 20%-ra csökkent a kockázata ennek. Úgy gondolja az ember, hogy a második bankra tette át a kockázatot, de az kibocsát megint valami papírt ennek alapján a bankok tehát optimalizálhatják egyfajta szabályozási arbitrázsal a portfóliókat. Ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt figyelembe vegyük. A hetes diára, ha ugrunk, ott mindjárt látható, hogy miről beszélek. Az ígéretek rendszeréről szólva. A baloldali ö, görbe azt mutatja, a, a horizontális, az egyes ö, pillér az adott államban a tőke megfelelés mutatja. a, a bankokat vettük azokban az adott államokban, elhelyezve ezen egyenesen őket, a függőlegesen pedig a válság kitörésekor a veszteségek, amelyeket elszenvedtek tőkék arányában ezek a bankok. Az látható, hogy elég riasztó a, a Basler rendszer értekintetben, hiszen a legjobban tőkésített bankok szenvedtek a legnagyobb veszteségeket. Jobb oldalon vizsgálva az egyes államok és bankok tekintetében ez a kölcsönfedezeti e, arány, arányában mutatja ezt a viszonyrendszert, és a bankok veszteségeit mutatja. A 9-es dia igyekszem itt összefoglalni a, a, az, az ígéretek rendszerének fontosságát. A Bázel 3-as javaslatok alapján az OECD-ben úgy látjuk, hogy nagyon jó elemek is vannak benne. Az egyik ilyen jó elem, ahogy az előző diából látszik, a kölcsönfedezeti arány figyelembevételé. Ez az arány tudnék a legfontosabb lesz azt gondoljuk továbbá, hogy dinamikus ellátás és más ajánlások is nagyon fontosak ebben a rendszerben, különösen a ö, ütköző készlet felhalmozásának szükségessége rendkívül fontos, és ennek a, a minimális szintje nagyon fontos ennek a meghatározása. Persze minél jobban tudjuk definiálni a tőkét, annál jobban működik az egész szabályozási rendszer, és a szubjektív inputokat is örömmel várjuk javítások érdekében. De a következő diára ugrunk, azt látjuk, hogy alapvetően a fő gondunk az, az volt a fő gond, hogy nem volt elég tőke a rendszerben, és nem voltak elég jó ösztönzők a szabályozók részéről sem ebben az irányban. Vagy ez a sajátságos ellenmondás miért alakult ki? Nos azért, mert a bankok mindig tudtak derivatív pozíciót elfoglalni, és átpasszolni másnak a kockázati vödröt, úgymond. Így módon az arányt, a több kölcsönfelezeti arányt módosítva tudták a kockázatokat átadni másoknak. Ezt nyomon kell követnünk. A 12-es dia azt mutatja, elnézést ezért a diáért, ha megnézik, a tetején azt látják, hogy a minimális tőke megfelelési követelménye a Bázár rendszer szerint összefoglalja ez a képlet, a, kockázati, a piaci kockázat, az operatív kockázat és a súlyozott kockázat szerepel a második részén az egyenletnek, tehát 8% a tőke megfelelési követelmény kockázati súlyozás alapján. Aztán, ha a második egyenletet nézik, itt a minimális tőke megfelelés a kölcsönfedezeti arány szerint, ez együttható a nem súlyozott eszközeit is mutatja a banknak, ezek egyenlőek kell legyenek. Mi történik egy olyan világban, ahol az ígéreteket, ígéreteket el lehet csúsztatni, el lehet tolni, ahol is a kölcsönfedezeti arány lesz a kötelező megkötés. Hiszen a bankok mindig op- tudnak optimalizálni a kockázati súlyozás alapján, az ígéreteket átcsoportosítva a derivatív eszközök révén, ügy, ügyletek révén. Különösen egy, egy befektetési bank sosem halmoz fel tőkét, mint, több tőkét, mint amire szükség van, tehát az arbitrázs ügyletek révén tudják optimalizálni az arányokat. A Bázál 3-as javaslat azt mondja, hogy a kölcsönfedeti arány kell legyen a vészfék, egy utolsó ö, határ. Szerintünk ez egy rossz megközelítés látható a hármas egyenletben, hogy mi történik akkor, hogyha a kölcsönvezeti arány határozza meg a maximális tőke követelményt, és nem a minimális. Tehát ha ez alapján lesz a tőke megfelelés plafonja, akkor az túl alacsony lesz. Azt hiszem, ezzel kimerítettem a 10 percem, ugye? Elnök, van még másfél perce. Akkor ugorjunk a 14-es diára. De a fő gondolatom az, hogy az ígéreteket egyformán kell kezdeni. Tehát ha az ígéreteket át tudják tenni a bankok olyan, olyan térre, olyan térségre, ahol kevesebb megkötés van szabályozás, akkor az egész rendszer hiába való, az egész szabályozás hiába való. Nagyon sok pozitív elemet érzékeltünk a tőke, tőkével kapcsolatos ajánlásokban, ám a likviditási ajánlásokban bizony látunk gondokat. Mert hogy a, a, az okozat, ok és okozati láncban azt kell látnunk, mi váltott ki mit. Először tehát a fizetésképtelenségi válság jött, vagy pedig a, a derivatív válság szerintünk a fizetésképtelenségi válság ütött először. Attól értek meg az emberek, hogy olyan partnerük van, aki csődbe mehet, és az egész innen indult el az egész válságlánc. Ausztráliában például a, a, az 50-es, 60-es évben volt egy hasonló válság, amikor is a, a, az államkötvények likviditásával kapcsolatban merültek fel ö, kétségek. A bankok, amelyek fizetés képesek, saját likviditásukat kell, hogy kezeljék. A, a központi bankok a válság során kiválóan szerepeltek. Egy ilyen méretű válságnak is képesek voltak a likviditási problémákat valamiképp kezelni. Tehát nem szabad túlzott terheket rónunk a bankokra, nem szabad visszatérni az 50-es, 60-as évek hibáira, a likviditási arányokra való megkötésekkel. És az is látható, hogy a, az államkötvények felé való ö, részrehajlás, erről szó esett az elnök részéről, hogy milyen hatás van ennek a gazdás, gazdaságra. Tehát, hogy az államkötvények felé részrehajló a piac, akkor magunk hozzuk létre a problémát, mert a bankot arra kényszerítjük, hogy túlzottan e felé csúszanak, és az sem gyakorlatilag hasznos, hogy megbeszéljük, hogy mi a, arról beszéljünk, hogy mi a stabil és mi az instabil finanszírozás. Egy válságban minden fin, instabil finanszírozása válik, nem gyakorlati szempontú megközelítés, tehát ez a különbségtétel. Végül pedig, ha a bankokat arra kényszerítik, hogy az alacsonyabb kockázatú, alacsonyabb hozamú készleteket halmozzák fel, akkor végül a portfóliókban máshol fognak kockázatosabb e- elemeket ö, fölvenni, úgyhogy ez elkerülhetetlen. A 15-össel zárom tehát. Egy percre túlment, mondja az elnök. Akkor befejezem. Tehát a fő gond az, hogy nincs olyan dolog, hogy, hogy stabil kockázati csomag ha az egyik elem kockázatosabb, mint a másik, de viszont akkor oda mennek a bankok. Egy anekdóta. A Bázer egyik javaslata az volt, hogy az adó eszközöket. Tehát ha ezeket nem tudják tőkeként könyvelni a bankok, a közvetlen következménye ennek, hogy egy, már részre is jött egy az adóeszközök ö, ö, kereskedelmére egy piac, ki, azonnal kinőtt a földből, hogy, hogy kihasználja ezt a lehetőséget. Tehát az ígéretek továbbtétel az, az folyik. Köszönöm szépen. Meg vagyok róla győződve, hogy nagyon érdekes betekintést kaptunk ebbe az ügyben. Most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót, amennyiben kéri a szót. Ott már. Vorsitzende, meine Damen und Herren. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Azért ülünk itt ma együtt, mert mi, az Európai Parlament megerősödve vesz, próbálunk részt venni a Bázeli Bizottság munkájában, és nem kész tények elé szeretnénk, hogy helyezzenek bennünket. Köszönöm három vita résztvevőnek az együttműködését, mert ez világossá tette, hogy nagyon sok kérdés nyitva maradt még, és téves fejlődések téves fejlődés is lezajlott. Egyrészt ilyen téves irány a tőke definíciója, hiszen az itt hallottak alapján a tőke definíciója azon bankokat hozza előnyös helyzetbe, akik a tőkepiacról tőkisítik magukat a retail bankokkal, a kiskereskedelmi bankokkal összevetve. A második ilyen torszülött a kisebbségi részesedések kérdése, ahol a kockázat és nem a saját tőke lesz az iránymutató. A harmadik probléma pedig az idegen tőke kérdése, illetve mindennek a gazdaságra való kihatása és a kis és középvállalatok hitallal való ellátottságának kérdésére. A Bázeli Bizottság képviselője a szabályokról, mint a helyes válaszról beszélt. Ezért őt kérdezem, Kérdezem tehát Stefan Waltert, hogy a három vita résztvevő, további három vita résztvevő által elmondottak kapcsolatban mit gondol, hiszen ők reálgazdaságra való kihatásról is beszéltek. Mit gondol erről? És el tudja képzelni, hogy kísérletet tesznek arra, hogy a Bázeli Bizottságban, hogy jobban differenciáljanak a kereskedelmi, a, a tőkepiacról finanszírozó és a kiskereskedelmi bankok között, illetve hogyan látja a reál gazdaság pozitívabb helyzetbe hozásának lehetőségét, illetve még egyszer mondom, hogyan látja az ön pódium vita résztvevő társainak véleményét. Köszönöm. Hát minden kérdésre egyszerre mondja az elnök, nem tudok, nem tudunk választodni, hosszú a szólni akarok listája, és ezekre a kérdésekre majd összességében válaszolhatnak. Elmondom, ki van a listán. Uh, Mr. Bullman, Mr. Lamberts, um, Vicky Ford, Sven Giegold, Wolf Klintz, Kay Swinburne, uh, and myself, if anybody else wants to question, and, and will you signal? Uh, Udo. Äh, a jelentéstevővel csak egyetérthetek abban a kérdésben, melyet felvetett. Nem tudom elképzelni, hogy ez a szakbizottság a konkrét jogalkotói e, munkában egy olyan definícióval megerős, megelégedne, amely nem veszi jobban figyelembe a kis és középvállalatok igényeit, hiszen a pénzügyi ágazatnak ez a célja. Unom már, unom már, hogy jogi uh, csűrcsavarokkal foglalkozzam. Azt gondolom, hogy világos szabályokat kell teremteni annak érdekében, hogy a helyi gazdaságot, amely a foglalkoztatásért eh, is felel, tőkével láthassuk el. Tehát azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a szakbizottsággal igenis vitára számíthatnak, és javaslom, hogy foglalkozzanak a kérdéssel. Van itt még egy kérdés, amely foglalkoztat. Nagyon röviden mondom. Hogyan lehet az anticiklikus szabályozás új kezdeményezését, jó kezdeményezését gyakorlati, gyakorlati életre váltani. Hogyan lehet tehát biztosítani, hogy ezek a jó elméleti kezdeményezések a gyakorlatban is működőképesek legyenek, tehát kérem a panelistáktól, hogy saját tapasztalataikat is osszák meg velünk ebben a kérdésben. Filip, ha feltennéd a kérdésed most. Nem akarom megismételni a már feltett kérdéseket. Udó feltett már egyet. Blandel úrhoz fordulok viszont. Azt mondja, hogy a bankok derivatív eszközöket használnak arra, hogy kicsúszanak a szabályok alól. Ha jól értettem, a tőke megfelelési szabályokra vonatkozó mondandóját. Dolgoztak-e azon, hogy megnézzék, mi az, amit elfogad, és mit nem tolerál a rendszer, a szabályozás, hogy betömjék ezt a joghézagot. Tehát betiltanak-e bizonyos műveleteket, derivatív műveleteket. Vajon ez kezelné, orvosolná a problémát? Okay, I think if we take... Elnök, köszönöm. Talán e három kérdésre lehetne most válaszokat kapnunk. A makrogazdasági hatás, a tőke definíció és a ciklusok ellen való mozgás, valamint a derivatívok problémának kezelése merültek fel. Nem kell mindenre válaszolni, mindenki ki arra, amire gondol. Ja, válaszoljon, sorrendben megyünk, ahogy beszéltek, Walter úr. Köszönöm. Németül tettek fel kérdést, németül válaszoljak-e? Angolul próbálom. A pénzügyi németsége nem olyan kiváló. Azt hiszem, hogy a, a reálgazdasággal kapcsolatos kérdést illetően nyilvánvaló, hogy ez látunk el, milyen pusztító hatása volt a reálgazdaságra az a tény, hogy nem volt elég tőke a piacon. Számokat felsoroltam én is, meg önök is ismerik, meg a dominó hatást is, ami érvényesült, hogy a nem banki pénzügyi ágazatválság Gábor is érezte volt, hogy a, a bankok álltak a, a közepén az egésznek, és ott kristályosodtak ki a hatások. És végül is abban érvényesült ez, hogy nem voltak meg a, az ütköző készletek, nem voltak meg a tőke a bankok részéről, hogy kezelni tudják. Tehát olyan, olyan oda kell jutnunk, hogy robosztusabb, erősebb bankrendszer álljon fel, pontosan azért, hogy a KKV-kat tudják finanszírozni, likviditást tudjanak biztosítani fenntartható módon, a ciklus egészében, és ne legyen ez a beindul, visszafékez, ö, ö, megtorpan, beindul hatás. Kérdés, hogyan jutunk ide eljutni? Hogyan azt kell biztosítsuk, hogy hosszú távon is, de az átmeneti időszakban is elkerüljük azt, hogy a, vás, a, a gazdaság megszenvedje ezeket a lépéseket. Ezért végeztünk gazdasági hatástanulmányokat, nem csak a bankközi alapon, hanem feltéve a kérdést, mi van akkor, ha tők, javítjuk az likviditást a G20-ak idő tekintetében ennyivel, vagy ennyivel, vagy amannyival, annak, azoknak a lépések milyen hatásai lehetnek a gazdaságra. Szerettük kalibrálni idő határon is ezt, időhorizonton is, ugye a normák bevezetése, hogyan tudják a jelenlegi források ügyét kezelni, és hogyan lehet esetleg a tőkék növelni, egyes következő követelményeket növelni egyes intézménykörökben. Az a benyomásom, hogy ezek a reformok nem a kis se bankok ellen részrehajlóak szerintem. Hiszen a reformok aránytalanul nagy része inkább a der- derivatív vakkal foglalkozó, meg a, a, a értékpapírosító tevékenységeket sújtják, úgymond. A kisebb bankoktól pusztán azt kérjük, hogy az idő, jó időszakban, a kövér években építsenek föl bizonyos ütközőkészleteket, ennél többet nem igen. Tehát elég komoly különbséget teszünk. Tudnék, az intézkedések egy része a nagy, a nagy intézményekre van kihegyezve. Ez érzékelhető. Köszönöm szépen. Barbara, esetleg néhány kommentárt fűznél a kérdésekhez? Az első megjegyzésem az lenne, hogy az emberek néha mintha elfelejtenék, hogy a CDS piacok és az értékpapírosításnak vannak azért jó hatásai is. Például a koncentráció kockázat kérdését nagyon is segítette ez a fajta megközelítés, a derivatívák is, hiszen pozitív módon tudták ezt felhasználni. Amitől viszont meg kellene szabadulnunk, az inkább az, hogy visszaélésekre legyen lehetőség. Ne a jó oldalát szüntessük meg ezeknek az ügyleteknek. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, valóban ez egy nehéz kérdés, mert az új szabályzat különböző rendeletekből áll, és a CDO-k és célok, amelyek teljesen átláthatatlanok voltak, és a capital arbitrázsal kapcsolatban léptek fel. Sajnos ezeknek köszönhetően a kis és középvállalkozások képtelenek voltak kiemelkedni, de vannak jó oldalai is ennek a kérdésnek, tehát ezeket meg is kellene tudni őrizni. Nézzük az anticiklikus intézkedéseket. A Santander hogyan is látja ezt? Mi azt szeretnénk, hogy a stabilitás lenne, a hitelvesztésben és a könyvelési veszteségekben is. Ezek néha előreláthatóak, néha nem. Például a spanyol bank és az Egyesült Királyságban egy másik bank éltek ezekkel a lehetőségekkel, itt a kockázati paramétereket kellene definiálni. Ez nekünk tetszik, ezt támogatjuk. Örülünk annak, hogy ez a fajta felügyeleti tehát hogy ez a, ez a gondolat bele is épül a felügyeleti rendszerbe. Ami pedig a nem várt veszteségeket illeti, szeretnénk, hogyha ez megvalósulna az egész iparág számára, ugyanis azt látjuk, hogy ez nagyon pozitív hatásokkal volt a spanyol gazdaság nehéz ide, időszakában is. Könyvelési veszteségek a CVA adjustment. Erre szükség van, hiszen az értékeket helyesen kell bemérni, de szerintem egyébként jó a könyvelési rendszer, Úgyhogy igazából azt kellene megnézni, hogy a derivatívák mögött mi áll, nem csak az, hogy milyen kockázatokat hoznak ezek, vagy hozhatnak magukkal lehet, hogy itt nincs is igazából szükség piaci intézkedésekre. Köszönöm. Köszönöm. Trichel úr, kíván. Köszönöm. Hagy koncentráljak a derivatívák kérdéskörére. Őszintén szólva, olyan téma ez, mert a Bázel 3 nem fog úgysem megoldani, pusztán azért nem, mert senki sem tud különbséget tenni a jó meg a rossz felhasználás között a derivatívák körében. Egyiket, mindeket lehet hedge biztosítékra használni, meg lehet arra is, hogy valaki hazardírozzon bele, és nagyon nehéz különbséget tenni a két művelet típus között. Úgyhogy egy más szem, más szögből kell megközelíteni a dolgot, és az alapbanki tevékenységre kell helyezkedni. Egyszerű tény, hogy a bankok el tudják adni az általuk okozott generált kockázatokat most. Ezt nem volt módjuk évtizedekkel ezelőtt. Akkor a gazdasági növekedés lassabb volt, a bankok meg biztonságosabbak voltak, mert egész egyszerűen azért, mert a bankoknak be, a saját könyvelésükben kellett tartani a kockázatokat, amíg le nem jártak. Tehát ha valaki kiadott egy 15 éves hitelt, kölcsönt, és az, ott volt a könyveiben, akkor hát bizony biztosak a a bank benne, hogy ez jó, ez jó kihelyezés volt, különben pénzt vesztett. Ez most már nem így van. Lehet egy kockázatot teremteni ma, és holnap eladni a kockázatot. Olyan piaci szereplőknek, akik talán kevéssé kifinomultabbak, mint mondjuk az a bank, ahonnan a kockázat származott. Szabályozói szempontból tehát arra van szükség, hogy ösztönözzük a rendszert. Arra, hogy a bankok a kockázatokat tartsák benne a könyvelésükben, és ne ösztönözök arra, hogy adják el. Mert az is olyan deri, úgy is lehet derivatívát eladni, hogy ki sem derül, hogy, nem, hogy kikerült a könyvekből ez a kockázat. Nagyon bonyolult tranzakciók vannak, melyek révén mégiscsak kikerül a könyvből, a, a főkönyvből az a kockázati tétel. Ez kockátokat jelent, erre legyünk figyelemmel a szabályozók részéről. Köszönöm, Köszönöm szépen, végül pedig Blandal Vignal úr. Először a reál gazdasággal és a származékos értékpapírokkal foglalkozva. A reál gazdaságot illetően óvatosnak kell lenni, amikor megfigyeljük, hogy mi történik. Ugyanis a bankok nem adnak kölcsöneket, és ennek nagyon súlyos a gazdasági hatása. Ne keveljük össze azt, hogy mi a megfelelő szabályozás hosszú távon, és hogy az, az anticiklikus megoldások mik lennek. A bankok most nem adnak kölcsön, mert a a válság előtt túlságosan eladósodtak az emberek, épp ezért nem akarnak újabb kölcsönöket felvenni, és a bankok tulajdonképpen nem igazán nem tudják, hogy mik lesznek a tőkeszabályok és eh, a többi szabályok, tehát hogy mennyi tőkét tartalékoljanak a jövőre, és igazából nem tudják, hogy ez a fellendülés mennyire eh, eh, fenntartható. És nem tudják épp ezért nem akarnak kölcsönt adni, és ezért nem kellene ezt a két dolgot összekeverni, hanem, és Walter úr is mondta, hogy a hosszú távra megfelelő szabályokat kellene kialakítani, ugyanakkor az átmeneti időszakra is kell gondolni, és arra a sebességre, amelyek ezeket végrehajtják. A származásos értékpapírokat illetően a kérdés az, hogy betiltsák-e őket, és ez egy érdekes kérdés én a termékeket nem akarnám betiltani, de azért kérdéseket fel kell tennünk, hogy milyen tevékenységet lehet ezekkel a termékekkel elvégezni, hogy összekeverjük őket a kereskedelmi bankokkal. Ugyanis az egész piacban a fertőzés veszélye fennáll, és akkor ez a többi pénzügyi intézményt is megfertőzi. Tehát hogyha nem sikerül az alternatív befektetési alapoknak a megoldása, akkor mi történik? Hogyha az Egyesült Államok nem tudták volna ezt a kérdést megoldani az alternatív befektetési alapokkal, akkor nem tudom, hogy mi történt volna. Tehát a származékos értékpapírok betiltásával kapcsolatban fel kell tenni a kérdést, hogy milyen fajta tevékenységekkel keverednének ezek. Például a, a jegyzés, tehát a, a hitel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy miért kell a tőke? Hát ezért van ez az ülés is ma. A tőke az olyan esetekre kell, amikor válság történik. Tehát, hogyha értékpapír kibocsátás hitányítás helyett lesz, vagy pedig e, hiteljóváhagyásra, akkor tulajdonképpen a piacokat támogatja, hogyha kockázati alapok vannak, akkor nyilván van tőke kockázat is, és nyilván egy válságnál mindezek is összeomlanak. Tehát számomra igazából a kérdés az, hogy hol végzik ezeket a tevékenységeket, nem pedig az, hogy betiltsuk ezeket a tevékenységeket, ez lenne az értelmes megoldás. Ezzel kapcsolatos még az a kérdés, hogyha a származékos értékpapírokat felhasználhatjuk arra, hogy oda menjünk, ahol kevésbé szabályozzák ezt a területet, akkor az nem jó. Tehát felmerül a kérdés, hogy mi lenne a szabályozóknak a legmegfelelőbb szerkezet. Tehát ugyanannak a szabályozónak kellene lenni, nem lehet egy joghatóságból egy másikba átmenni, ahol lehet, hogy a szabályok teljesen mások. Az, tehát a szabályozóknak a, a struktúrájáról is szó van, tehát nem lehet az különböző ígéreteket áttolni az egyik helyről a másikra. Tehát épp ezért a szabályozást azt különböző dobozokra kellene, osztályokra kellene osztani. Eh, jó, azt hiszem az elnök jelezte, hogy hagyjam abba. Köszönöm szépen. Vicky Ford. Majd a felolvasott nevek kapnak szót, ha még marad idő más is. Vicky, tessék. Egyrészt meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a munkát, illetve a bizottság szervezőinek, hogy ilyen kitűnő panelistákat hívtak össze, hasznos ülést tartunk. Azt hiszem, hogy itt kirajzolódnak a nagy véleménykülönbségek közöttünk, de abban minnyáján egyetértünk, hogy igenis új szabályokra van szükség a bankok számára. Ám az ördög a részletekben rejlik. Külön köszönöm az ERSZTE képviselőjének, hogy emlékeztetett a KKV-kra való hatásra. És valóban az a kérdés, hogyan lehet egyrészt eh, a Jogalkotás szigorítani, másrészt a végrehajtást felgyorsítani, hiszen a Basel 2-ben már a trading bukók és a securitization számára megnövelték a küszöbértékeket, de a CRD 3 jogszabályt nem sikerült elfogadni, ezért az egyes országok, mi több a bankszektor egyes résztvevői között is félreértések vannak a tekintetben, de mikor lehet ezt végrehajtani a szélesebb körű gazdasági kihatások miatt van a bizonytalanság. Éppen ezért tehát hasznos volna a hatástanulmányokat, az impact assessmenteket megosztani mindenkivel. Hogyan fogja a Bázel 3 meghatározni szélesebb körű pénzgazdaságot? Aztán a CRD 3 és a CRD 4, ezek nagyon fontos lépese, lépések, a liquidity, leverage, és a tőkésítési előirányzatok tekintetében, de szeretném tudni, hogy hol vannak a prioritásai, hol kezdenék el a végrehajtást, és legfőképpen milyen határidővel, milyen menetrend alapján. Köszönöm szépen. Sven, tessék Sven. Mm, ich werde meine Frage auf Deutsch stellen, äh, schon damit Herr Langen sich freut. Äh, Németül teszem fel a kérdést, már csak azért is, hogy Langen úr is örüljön. Sőt, Reich, Streichel úrhoz van egy kérdésem, de úgy látom, hogy mások is örülnek, hogy németül beszélnek, és Bulman úr is, na hát teljes az öröm itt a szakbizottságban. Udóra is akartam hivatkozni egyébként. Szóval úgy tűnik, hogy a szakbizottságban igenis nagy az érdeklődés a bankágazat pluralitásának ténye iránt. Különböző országokban is eleve másként épül fel. Hát lassan elvesztem, a németül beszélhetnék kevet. Német beszélő kémvész oda, hogyha így folytatom. De mit is akarok mondani? Nagy tehát a szakbizottságon belül az iránt a kérdés iránti érzékenység, hogy ne csak a bázeli bizottságtól származó tervezeteket vizsgáljuk meg, hanem a különböző garanciális rendszereket is megvizsgáljuk. Tehát a bizottság tagjai igenis érzékenyek a kérdésekre. Treichel úr, nagyon figyeltem arra, amit mondott, és nyitott fülekre talált nálam. De van egy, visszatér, egy, egy kérdésem, hogyha önök a osztrák eh, Sparkasse csoport al eh, részéről a mi érzékenységüket kérik, akkor miért ragaszkodnak ahhoz, hogy az az állam, mely önöket támogatta, az európai kamatirányelv végrehajtását, illetve elfogadását akadályozza meg. Sokkal hitelesebb volna felszólalása, hogyha nem lobbiznának a kamat irányába Ausztria általi elfogadása ellen, illetve amellett, hogy Ausztria ne fogadja el. Másrészt pedig, hogyha ilyen hitelesek, akkor miért tartanak a Kajman szigeteken egy bankfiókot, illetve miért van ott egy fióküzletük. Úgy gondolom, hogy a reál gazdaság egyébként általunk nagyon nagyra értékelt támogatási céljával kevéssé felel meg a Kajmán szigeteken való tevékenység. Köszönöm. Köszönöm, Wolf. Köszönöm szépen. Stefan Váltárhoz fordulnék, a Bázeli Szakbizottság képviselőihez. Láttuk már azt, hogy a bázeli javaslatok az Európai Unióban végrehajtásra kerültek, de aztán mások, akik eh, nagyban érveltek ezen javaslatok mellett, aztán még hajtották végre ezeket olyan nagy sebességgel. Most hogy értékeli a helyzetet? Való, valóban minden résztvevőt rá tudunk majd venni? Érintetted, hogy végrehajtsa ezeket, vagy megint csak lemarad Európa Második kérdésem, említette már Vicky Ford is, nagyon különböző kiindulási pontokból indulnak az egyes pénzügyi intézmények, Európában is, meg Egyesült Államokban is. Hogyha például a leverage gondolok, Amerikában ez valamivel alacsonyabb, mint nálunk, és Európában is Franciaország és Spanyolország, vagy Olaszország és Spanyolország egyik oldalon, Franciaország, Németország a másik oldalon áll a skálának a kölcsönfedezeti arány tekintetében. E kiinduló, kiinduló pontban elgondolkozva az egységes végrehajtási menetrendet hogyan tudjuk lehetséges betartani, hisz az egyik másik pénzügyi intézmény nyilván túlterheli ez majd, egyesek nem tudják majd a tőke megfelelés vagy a minőségeket olyan gyorsan módosítani, ahogy ezt megköveteljük. Zsigel Blundell, nem tudom a nevét, hogy, hogy ejti, tehát skandináv jön inkább, vagy ausztrál, angolul, vagy Blundell, úgy mondom a nevét. A, a keresztneve is utalt már erre. Tehát ön volt az elnöke egy olyan szakbizottságnak az OECD-n belül, amely jelentést készített a pénzügyi válságra, reform és exit stratégiák címmel. Az, amit itt elmondott, alapvetően része ennek a dokumentumnak, ennek a dolgozatnak? Különösen azt szeretném tudni, hogy a dokumentumban kifejt egy olyan javaslatot, mely szerint szerzeti lépésekkel a határon átnyúló pénzügyi intézmények és műveletek esetében mit vezetne be ezeket olyan tűzfalakat, hogyan építené fel, mely, ahogy ön mondja, egy kockázat adekvát felügyelet bevezetésére. Vajon továbbra is tartja ezt a nézetét és javaslatát, amelyet a dokumentumban megfogalmazott? Aztán végül, de nem utolsóban nagyon meglepett engem az a szubjektív beállítás, ami lehet, hogy nem helytálló, miszerint ön, ön meg Treicher úr is kritikusan fogalmazott, tehát Páz a báz, ez, ez nem egy új kérdéskör, az előző bázali szabályozásban is mindezek szerepeltek, gondolom, nem tűnhet ez újnak. Nagyon meglep engem ez a kérdés, és akkor nagyon eufemisztikusan fogalmaztam, hogy meglepődtem ezen. Köszönjük szépen. Nos, akkor ennek a csoportjának a kérdéseivel végeztünk, és akkor lehet, hogy ugyanebben a sorban fordítatjuk tehát. Köszönöm szépen. Ahogy angolul mondjuk, hát egy kemény egy, egy csapat. Némely megjegyzés a végrehajtással foglalkozott. Én nekem azt kellett volna mondani, hogy a Bázel bizottság azt mondta, hogy a kereskedési könyv szabályait kellene az év végére megválasztani, megvalósítani. Eh, hatástanulmányokat végeztünk már, és most finomítjuk eh, ezt egy másik tanulmányjal, amely nem sokára megjelenik egy-két hónapon belül eh, az év közepére. Ennek az az értelme, hogy megvizsgáljuk, hogy, siker, hogy kell -e még az irányvonalakat illaton, az irányvonalak végrehajtását illaton finomításokat tenni. Mindenesetre időben kell ezt végrehajtani. Értem, hogy az Egyesült Államok erre érzékenyen reagál, és ez késleltetheti ezt már nagyon magas szinten beszéltünk az Egyesült Államok döntéshozóival, és megpróbálunk minél gyorsabban ebből egy rendeletet, szabályozást végrehozni ebben a környezetben. Aztán említették a Bázál kettést, hogy, kettőt, hogy még azt sem hajtották végre, és hogy mit gondoljunk a Bázál háromról. Az Egyesült nagyon fontos, hogy az, a Bázel 2-t az Egyesült Államok végrehajtsák. Ők ezt szabályozásként, rendeletként már végrehajtották, de a gyakorlatban azért nem igen történt ez meg. Áprilisban hat intézmény párhuzamosan működtette ezt, és aztán az év közepére tizen lesznek, és az Egyesült Államok azt mondta, hogy a G20 folyamat idejére ezt végrehajtják. Aztán a tőkének a mennyiséget illetően az Egyesült Államok a tőke meghatározását illetően és az ütköző készletet illetően nagyon szigorú meghatározásokat kértek, de minden esetre emellett tették le a voksukat. Aztán a különböző kezdőpontokat illetően azt mondanám, hogy amikor a válság elmélyült, akkor a piacok a kockázattal kapcsolatos eszközöket, azokat nem, vettem már, nem használtam már, és, és a, a és tulajdonképpen azokat az eszközöket vették figyelembe, amelyek Jó. E, tehát minden esetre nem lehet csak a kockázat alapú arány, e, egymást meg kell erősíteni, és megfelelő időhatárokat fogunk meghatározni, hogy minden intézmény az új normákat e, elfogadja addigra. A prioritásokat illetően az erős téke meghatározása, amely minden kockázatot figyelembe vesz, nagyon fontos és nagyon fontos, hogy a likviditással kapcsolatosan is valamit, valami intézkedést hozzunk, mert úgy tűnik, hogy sok intézmény fizetőképes, de tulajdonképpen nem azok lehet, hogy hosszú távon igazunk lehet, de, de azért a rövid távon is likvidnek kell lenni. Nos, ez itt a lehető legjobb megoldás, amit ki tudtunk találni, a javaslat a válságnak az alapproblémáival foglalkozik, és megfelelő modelleket próbál kialakítani, a mikro és a makroprudenciális összepróbálja fogni és ezzel kapcsolatban nagyon sok megjegyzést kaptunk, és mindezeket gondosan megvizsgáljuk majd azért, hogy, hogy ezt a csomagot javítsuk, mind a kialakítását, mind a kalibrálását illetően. De mindesetre kulcsfontosságú dolgokkal foglalkozunk, és hogyha ezek nem megfelelőek, akkor nagyon nagy a kockázata annak, hogy megint ilyen problémákkal fogunk szembenézni hát az emberek elfelejtik, hogy mi volt, előre lépnek, tovább lépnek, és szükséges, hogy az egyensúlyt elérjük, de nem mondhatjuk azt, hogy még három évig tanulmányozzuk, hiszen van idő, tehát be van határolva a lehetőségünk időben. Köszönöm. Köszönöm szépen próbáljuk meg fel minél hamarabb megválaszolni a kérdéseket, mert még legalább egy kört szeretnék adni mindenkinek. A kérdések nem hozzám szóltak, de azért megpróbálok ezekre választ adni. Először is szeretnénk utalni arra, hogy mennyire fontos az, hogy egy egységes timetable legyen az egész világra szólóan, ugyanis globális világpiacon tevékenykednek a bankok is, és láthattuk azt is, hogy a Bázel 2 ez hogyan működött vagy nem működött, miután az Egyesült Államok nem volt hajlandó azt betartatni. Tehát nem egyszerre kell szimultán módon, de mégiscsak egy egységes kézikönyv alapján kellene ezt létrehozni, ugyanis most a piacokon mondjuk több száz Bázel kettes létezik, és ez nem túl pozitív az átláthatóság szempontjából. És az arbitrást is megint csak stimulálná Nos, hát ami az új szabályok beiktatásának idejét illeti, hát szerintünk nem szabad elhamarkodott döntést hoznunk, ugyanis amikor majd megnézzük, hogy milyen választ adnak a megkérdezettek, akkor majd azt láthatjuk, hogy nem óriási változásokról van itt szó, és itt nem csak a nagy cégekre lesz hatása a toxikus eszeteknek, mert a az összes banknak van ilyen, ilyen eszköze, úgyhogy talán egyszerre kellene mindent megváltoztatni, és nem később kisebb kiigazításokat eszközölni, hanem egyszerre kellene nagy változásokat beiktatni. Persze, az is egyértelmű, hogy ö, oda kell figyelni a recesszióra, és arra, hogy hogyan tudunk abból most ö, kimászni. Ezt is figyelembe kell majd venni. Elnök, köszönöm szépen. Sajkol úr. Én is csak röviden szeretnék hozzá szólni. Egy németül, egy, egy úr a németjéről beszélt, hát én is nagyon rossz németséggel fogok akkor neki válaszolni. Képviselő úr, azt kérdezte, egy kis, egy kis német agressziót akart elkövetni a Bécs, az osztrák banktitokkal szemben. Nos, nem, nincsen ezzel kapcsolatban elkutasítsa vádakat, és a Kémen szigeteken pedig nincs semmiféle fiókja a, a, az Erste Groupnak, úgyhogy egy kicsit jobban kéne kutatnia, mert ez nem helytálló állítás. Tehát, mint minden banknak, nekünk is van ö, levelezési címünk a Kajmán szigeteken, még a német jegybanknak is van egyébként, sőt Delaware-ben, pusztán adó okoknál fogva, hogyha ezek az adó előnyök nem érvényesülnek, akkor nem lesz nekünk sem, meg más banknak sem ott nevezési címe. De fiókunk nincsen. Nagyon sok nemzetközi szervezetnek is, beleértve az UNESCO-t is, csak Delaware-en keresztül lehet üzleti kapcsolatba lépni az UNESCO-val, máshogy nem is szabad. Tehát, hogyha a, channel, a, a csatornaszigetek, meg minden egyéb adóparadicsomot leépítenek, akkor, akkor senki más nem ezt és akkor mi sem, úgyhogy ez csak egy politikai kérdés. Köszönöm szépen. Blanda Vindelul. Köszönöm szépen. Egy kérdésre válaszolok, amelyet nekem címeztek. És pedig a kilépési stratégiával kapcsolatos dokumentumról. Én a mai előadásomban olyan dolgokat mondtak, amelyek megfelelnek a dokumentumban a lévőknek megfelelnek, mert ha megnézzük a válságnak az okait, és hogy milyen kérdésekkel kell foglalkozni, akkor láthatjuk, hogy a Bázel 3 javaslatban is javasolják ezeket. Tehát a dokumentum az két fontos kérdéssel foglalkozik, és pedig a tőke áttétel, vagy kölcsönfedezeti arány, tehát hogy e- megfelelő mennyiségű tőke legyen, és pedig hogy az elválasztási, szeparációs kérdéssel is foglalkozunk. Tehát olyan tevékenység, amely a, a kereskedelmi bankoknak a tőkéjét kockázatnak kiteszi. Hogyha valakit érdekel, akkor van egy nagyon jó dokumentum, amelyet az APRA az Ausztrál szabályozó adott ki, és pedig, hogy egy nem működő holdingnak a működésével kapcsolatos, és ez egy nagyon jó dokumentum, amely egy nagyon világos felügyeleti aspektussal is foglalkozik. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy ez a javaslat miről szól, azt hiszem, hogy világos a kölcsönfedezeti arány. Jó, bizonyos következetesség van benne. Tehát, hogyha a nem működő holdingnak a leányvállalati struktúrájáról van szó, akkor és a főtitkár és én Anna Botannal a Santander elnökének és tulajdonosának a lányával találkozott, és elmagyaráztuk a kilépési stratégiával kapcsolatos ö, ö, dokumentumokat, tehát hogy az leányvállalatnak hogyan legyen meg a saját tőkéje. Erre azt mondta Anna, hogy ez a mi, ugyanez a mi struktúránk. Tehát lehet, hogy, hogy a tőkét lehet ide-oda mozgatni, de mi ezt sosem tettük. Tehát butának tűnik, hogy azt mondjuk, hogy az európai bankoknak nem lehet leányvállalati struktúrára mellettem ül, ugye a negyedik legnagyobb bank Kína után, a legeredményesebb bank Európában, a világon, és sikeres, és ennek az oka pontosan ez a leányvállalati struktúra, amely földrajzilag is megvan. Tehát ilyenfajta struktúra használ. A Santandert jól irányították, de jó irányítással azt hiszem a probléma az, hogy lehet, hogy vannak erre jó, jó példák, de mindig lesz egy példa, amelyik nem jó. Tehát, hogyha mindig arra alapozzuk, hogy jó elnök legyen, és a többi. Ez nem elegendő, tehát szükség van egy jó, jó szabályokra, de ugyanakkor egy megfelelő leányvállalati struktúrának is. Lehet, hogy hogy ha a tőke nem létezik, eh, akkor, amikor igazán szükség van rá, akkor a probléma újból fellép. Tehát ezt a problémát meg kell eh, oldani. Hogyha ezt nem teszik meg, akkor nyilvánvalóan csak a felelősséget tologatjuk. Tehát ne engedjük meg, hogy a eh, kereskedelmi bankok a tőkét kockázatnak kitegyék. Tehát a konglomerátumok esetében e, a leányvállalati struktúrával ezt meg kell oldani. Tehát a kérdése az, hogy ez most valami új, tehát ez meglep valakit? Nem. Én és a, a szerződés társam, szerző, szerzőtársam néhány évvel ezelőtt ezt már kiadtuk, és akkor is hasonló megállapításokat tettünk. Amikor elolvassuk a Bázel 3-as dokumentumot, akkor látjuk, hogy átvesz a, a Bázel 2-ből idézeteket. És akkor itt bizonyos szorzókat mondanak, hogy hogyha 1,5 vagy 3 lesz, akkor megoldjuk a problémákat. Nem. Tehát nagyon fontos a szeparáció, mert hogyha ezeket nem Tegyük, tesszük meg, akkor újra válság lesz. Köszönöm. Most visszatérünk a képviselőköz a kérdésekhez. Kay, köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat, meg az egész vitát. Kérdések, válaszok érdekesek voltak. Egy olyan témához térnék vissza, amelyet múlt héten a pénzügyi, gazdasági és társadalmi válsággal foglalkozó bizottság vetett fel, amikor is a szak, a Policy Department bemutatott egy jelentést, amely rámutatott, hogy túlzottan támaszkodtunk a pénzügyi intézményekre és a szabályozókra is, a matematikai modellekre túlzottan támaszkodtunk, és bár ezek persze hasznosak, de a válság idején nem elégségesek. Különösen, hogy egyes modellek nem is szólnak bizonyos tényezőkről, például a nyájszellemről, meg egyéb szubjektív elemeket nem tudnak le, leképezni ezek a modellek, ezek a képletek, és azokat az után a követő elemeket sem tudták leképezni. Ugyanakkor a pénzügyi intézmények és a szabályozók is ugyanazon modellekre támaszkodtak, ugyanazon, ugyanakkor ugyanazon hedge fedezeti lépéseket intották el a modellek, Egyetértenek azzal tehát, hogy a matematikai modellekre túlzottan támaszkodtak a piaci részvevők, és ha így van, és ez negatív volt, mit lehet ezzel ellen tenni? Elnök, köszönöm. Szilvi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most franciául fogok szólni, mert sokat beszéltek németül, meg angolul. Először is köszönöm, hogy ellettek, mert nagyon fontos ez az eszmesete, ez elsősorban az, az állampolgárok számára, akiknek számára a Bázeli Bizottság egyszerűen nem létezik. Nagyon, nagyon kevesen hallottak róla. Épp ezért nagyon örülök ennek az eszmecserének, mert ezeknek a kérdéseknek hatása lesz mindenkire. Ezért megelégedéssel fogadtam a szövetkezeti bankoknak a kérdését, és az, vannak olyan országok, ahol a vállalatok finanszírozásának a felét végzik ezek a bankok. Egy kérdésem lett volna, de most már akkor kettő van azok után, amit Brignel úr ö, ö, volt. Nem csak a reálgazdaságot kell finanszírozni, hanem milyen intézkedések vannak, amelyek a hosszú távú projektek finanszírozását lehetővé teszik. Mi a gazdaságunknak a fellendülését szeretnénk szolgálni, mert lenne a legjobb intézkedés ennek, a hosszú távú finanszírozásnak és Blandel Vignal úrnak célzom a kérdésemet. Ön szerint melyik a belső piacnak leginkább megfelelő modell, hiszen az Európai Unióban egy olyan rendszer van, amellyel nem akarjuk, hogy mindegyik tagállamban meglegyen egy leányvállalat, amelynek a saját tőkéje van meg. Tehát hogy látja ön ezt a belső piac keretein belül? Csezsek úr. Uh, thank you, Madam Chair. I'll... Köszönöm. Elnök asszony, rövid leszek. Egy kérdésem van. Treichel úrhoz, aki az Erste Group elnök, és aki nagyon felvilágosító beszédet tartott. Az OECD rámutatott arra, hogy a bankárok prémiumait másképp kell kezelni akkor, hogyha egy bank jövedelme magából a hitelkihelyezésből adódik, vagy ennek eladásából, tehát hogy a profit forrásait külön megkülönböztetik a prémium kifizetésekkor. Elnök, köszönöm. Van-e még hozzászóló? Ha nincs, akkor én nekem is volna néhány olyan pont, gondolat, amely egyfajta utánkövetéssel utal egyes felvetésekre, különösen a bázeli hatástanulmányokra, hatás értékelésekre. Válaszában azt mondta, arra koncentrált, majdnem mindent a menetrend töltett függővé, hogy jó időben kell lépni a makro és mikro hatásokat illetően is. Ám a szakbizottság tagjai, meg én is bizonyal azt szeretném tudni, hogy önök szélesebb összefüggésében vizsgálják-e mindezt az összes esemény összefüggésében a tőke piacok eseményeinek, és a, a, az extra tőke követelményeken túli derivatíva műveletek körében összefüggésében vizsgálják -e ezt, hiszen nem izolálva állnak ezek a jelenségek, nem önmagunkban, és ezért is fontos, hogy legyenek olyan ütközők készletek, amelyek az inséges időkben fennállnak és ez még mindig nehéz időket élünk, hogy legalábbis a kilábalás elején vagyunk. Ezzel kapcsolatban az ütköző készletek fölépítésének, a pufferek kiépítésének szükségességét menj, hogyan látja? És hogyan látja azt, hogy minden tagállamban másképp érvényesül ennek fontossága? Van-e valamiféle közös végrehajtási menetrend? És hogyan lehet eh, figyelembe venni a helyi különbségeket ezzel kapcsolatban? Kate Swinburne mondandóját követve a legutóbbi ciklusban a parlamentben sokan a, a télkockázatokkal kapcsolatos összefüggések, korrelációk ügyében agályokat fogalmaztak meg, a Vázel 2 ügyében és a korrelációs tényezők és másik ügyében komoly aggályok fogalmazottak meg. Örülök, hogy ezt most orvosolni igyekezték, erre figyelemmel voltak. Ám kérdés az, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ténylegesen jól ragadja meg a szabályozás hosszú távú hatásait is figyelembe véve ennek a jelenségkörnek, ne csak pánikszerűen reagálva a legfrissebb fejleményekre. Ezzel zárom a kérdéseket, most megint végigszaladunk a panel tagjain. Walter úr az első, hogy szoktuk. Köszönöm szépen. És Kárász úr még ha akar a végén, majd visszakapja a szót. A legvégén, vagy most akarja? Most. A jelentéstevő szót kért, megadom neki. Elnök asszony, azt hiszem a vita eddig is jól mutatta, és a kérdések is, hogy mennyire fontos a mi szakbizottságunk. Az a benyomásom, hogy nagyon, és világosan ki kell mondanunk, hogy ha nem áll fel egyensúly, ha a bank szerkezet és a gazdasági szerkezet az Európai Unióban és Európa egészében nem, erő, nem kap erősebb figyelmet, ez legyen súly, akkor úgy látom jelen pillanatban ez a javaslat úgy kerül elfogadásra, és úgy lesz javaslat, hogy az nem kapja meg a parlament többségének támogatását. Ezért kell közösen megtennünk mindent annak érdekében, hogy a nyílt kérdéseket úgy vitassuk meg, hogy ez eredménye visz bennünket. Ezért kérdésem Walter úrhoz, hogy az ön szempontjából melyek azok a témacsomagok, melyek a Bázeli bizottságban még nem kerültek lezárásra, mint dossziék. És mikor kapjuk meg a 4-es tanulmány eredményeit, és a jelenlegi, a most hangzott megjegyzések is arra utaltak, hogy a reálgazdaságra kifejtett hatásokra vonatkozó hatástanulmányok, különösen a KKV-kra gyakorolt hatásokról képzett hatástanulmányok mikor készülnek el. Egyik képviselőtársam pedig a közös menetrendről is beszélt. Ön azt mondta, hogy a végrehajtást le kell zárni év végéig de facto. Ugyanakkor azt halljuk közben, hogy az amerikaiak legkorábban 2011 utolsó negyedévére szeretnék az erre vonatkozó végrehajtási lépéseket lezárni sőt, egyesek 2012-t mondanak. A G20-ok úgy döntöttek, hogy a CAD 4 2012-re kell végrehajtásra kerüljön, és abban se lehetünk biztosak, hogy a CRD 3-ast 2012-ig végrehajtják-e. Emögött tehát ott lóg a kérdés, hogy vajon a menetrendek egymást figyelembe veszik-e. Hiszen ön is utalt arra, hogy azok a javaslatok, amelyek az amerikaiak részéről megfogalmazottak a válság ellen, azok ugye rendben vannak, ugyanakkor afról is el kell gondolkoznunk, hogy azok a javaslatok, a megszólalt javaslatok kellő képpen kezelik a válságot, és eléggé figyelembe veszik el a reálgazdaság igényeit. És az a megnövekedett ö, saját tőke igény milyen hatással lesz a bankok részéről, mennyire lesz hatással a KKV-k nagyújtott hitelek mértékének. Éppen múlt héten kaptuk azt a tájékoztatást egy tanulmány alapján, hogy tőke definíciónál kérdésében Európa kudarcot vallott, és a tőke definíció inkább a tőzsdén és egyenlőtlenséget teremt a definíció a tőzsdén, kereskedett, tőzsdén forgalmazott és nem forgalmazott vállalatok között. Ezt az egyensúlyi hiányt az egyes banki szerkezetek között, illetve gazdasági szerkezetek között figyelembe kell vegyék, és azt kérem, ne csak azt mondják ki, hogy létrehozunk egy egyensúlyt, miközben egy olyan javaslatot tesznek, mely abszolút különbséget tesz egyértelműen a tőzsdén forgalmazott és nem forgalmazott vállalatok között, illetve ott sokkal egyszerűbbé teszi, egyszerűbb a, definíció, a definíció a tőke követelmények tekintetében a tőzsdén forgalmazott vállalatok esetében, mint a nem forgalmazott esetében. Ezek a sokkal nagyobb terheket ró a szabályozás. Európai szinten tehát a rendszerkülönbségek alapján több idegen tőke működik, mint az amerikai rendszerben. Ennek a leépítés nagyon fontos. A kevesebb kockázat követelmény, ám a saját tőke definíciója úgy kell meghatározni, és kerüljön, hogy a bank, az európai bankrendszer ne tudja ezt nehezebben végrehajtani, mint egy másik gazdasági rendszerben működő bankok. Kérem, vegyék figyelembe ezeket a gondolatokat. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig visszatérünk Volter úrhoz. Azt hiszem, hogy egy picikét túlhúzhatjuk az ülésünket, mondjuk óra tízig mert a többi napi rendi pontunk talán nem igényel annyi időt, úgyhogy Walter úr egy kicsit tovább beszélhet. De azért kérem röviden. Igen, hát megpróbálok ezen a, erről a nagyon fontos kérdésről rövid idő alatt összefoglaltam beszélni. Tehát ami a modelleket illeti, azt hiszem, hogy igaz az, ami elhangzott, ez valóban egy fontos kérdés, Sajnos azonban nincsen egyszerű válasz erre, nem tudjuk azt mondani, hogy itt egy egyszerű modellről van szó, egy korrelációs modellről, vagy egy komplex mod- modellről. Nem, talán a legjobb az, hogyha többféle módon közelítjük meg ugyanazt a kérdést, és többféle mm, mm, beépítünk többféle garanciát. Tehát különböző perspektíváktól kell megnézni ezt a kérdést, likviditás és így tovább, mert hogyha csak egy szempontot veszünk figyelembe, akkor az nagyon kockázatossá válik. Ami pedig azt illeti, hogy hosszabb távra tervezünk, hosszabb projekteket támogassunk, amelyek a gazdaságot és a környezetet is javítják. Nos, hát ami a stabil bankrendszert illeti, hosszú távú bankrendszert, fontos az, hogy olyan ösztönzőket építsünk be, amelyek nem csak rövid időn belül hoznak profitot, hanem amelyek hosszú távra szólnak. Nem csak külön-külön kell nézni a könyvelést és, és más területeket, hanem inkább hosszabb tervű, távú és fenntartható bankrendszer kiépítésén kell munkálkodnunk. Ami pedig az ütemtervet illeti, Nos, megint csak szélesebb kontextusra van szükség, megint csak ugye itt vannak az ütközők kérdése, az ütköző, ütköző készletek kérdése. Hát itt olyan információkra van szükség, amelyek mondjuk úgy június-július környékén összeállnak majd. Fontos megvárni ezt az időt azért, hogy egy teljes mértékben kalibrált javaslattal tudjunk előállni, amely kiegyensúlyozott és az összes aggodalomra valamiféle megoldást kíván, kínál. Nagyon fontos tehát az, hogy a QIS-t megnézzük, hogy a különböző intézményekre milyen hatással lenne, különböző országokra, különböző bizniszmodellekre milyen hatással lenne ez az intézkedés, és egyáltalán a tőkepiacokra milyen hatással lenne. Fontos lenne azt is megvizsgálni, hogy hová akarunk eljutni milyen a helyes. És végül milyen időkorlátokat lenne szükséges felállítani. Tehát nagyon-nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, sokkal többet, mint mondjuk a Bázel 1-es előtt. Az összes elemet össze kell hozni, és aztán ezzel egy teljesen kalibrált, jó javaslattal tudunk végre előállni. Aztán voltak olyan kérdések, amely a különböző típusú bankokra vonatkoztak, például a szövetkezeti bankokra, nem szövetkezeti bankokra, és így tovább. Hogyha megnézzük a mostani követelményeket, a híres 1998-as Sydney megállapodásban semmi sem szerepel a szövetkezetekről, itt csak egyszerűen a tőke alapján határoztuk meg a bankok helyzetét, tehát azt hiszem, hogy most kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, de mit is kívánunk az elvek szintjén elérni, milyen bizniszmodelleket kívánunk elismerni. Fontos lenne az is, hogy a dokumentumban ebből a 14 elvből nem mindegyik alkalmazható például a szövetkezeti bankokra és minden bizonyal lesznek olyan csoportok, akik ezt majd meg tudják vizsgálni, hogy európai kontextusba helyezve hogyan működik ez a rendszer, hiszen a Bázel ez 27 országokra, 27 országra vonatkozik, de lehet, hogy itt európai kontextusba is érdemes lenne belehelyezni a kérdést, hogy kiegyensúlyozottan tudjuk értékelni. Ami a amit le tudtunk szűrni a válságból, az az, hogy a piacok, amikor nagyon nagy nyomásnak voltak kitéve, akkor azt láthattuk, hogy a piacok megtartanak és megpróbálnak tartalékolni akkor, amikor válságos idők jönnek, tehát ezt a fajta integritást mindenképpen figyelembe kell venni, és ezt tovább kell erősíteni. Korreláció, kockázatok, stb. egyetértek az elhangzottakkal. ami pedig az ütköző készleteket illeti, és hogyan lehetne az új sztenderdekre átállni. Hát nagyon sok intézmény eléggé jó profitot hoz most, de tudjuk, hogy vannak még itt cápák, sőt, és nagyon sajnálatos lenne az, hogyha most a bankiparág nem próbálna most nagyobb ütközőkészleteket kialakítani, hogy a jövő kihívásainak meg tudjon majd felelni, és ez fontos lenne a csomag kialakítása szempontjából is, hogy megmutassuk az iparágnak, milyen irányba kell haladni. Ennyi, köszönöm. Most. Um, <clears throat> uh, um, uh, Először is a belső piacról, a marché intérieuről tett megjegyzések. Nos, mi kereskedelmi bank vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a szervezeti struktúránk megfelel az üzleti modellünknek, elégedettek vagyunk ezzel. Fontos a corporate governance, a cégen belüli irányítás, és fontos az üzleti modell, hogy biztosítsuk a saját működésünket. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ez más bizniszmodell keretein belül is így működhet. Azután egy észrevétel a modellekben való túlzott megbízásról. Úgy hiszem, hogy ez a gondolat túlzóan került megfogalmazásra, hiszen sok bankban a gazdasági tőke modellek nem rosszul szerepeltek. Furcsán hangozhat az én számból, de a, a likviditási kockázat ott kockázatot soha nem fették le eh, a gazdasági modellek, a gazdasági modellek. Ezen felül a gazdasági tőke modellek a hitelveszteségről is, nem az valós értékű veszteségről szólnak. Ami pedig a rating modelleket illeti, nos, hát eh, különböző rating paraméter modelleket alkalmaztunk a ciklus alatt, és eh, azt mondhatom, hogy ez sem szerepelt rosszul a SEA ciklus rating modellek egyáltalán nem szerepeltek olyan rosszul. Mindez persze elmondva láthatjuk, hogy minden modellnek megvannak a maga határai, korlátai, a normál disztributív felhasználás tekintetében például, tehát a modell értékű felhasználás, a modellszerű felhasználás számít, de hogyha jó a cégvezetés, tisztában van a modell kockázattal akkor úgy hiszem, hogy a modelleket igenis jól fel lehet használni, anélkül, hogy túl sok hibához vezetne. Ez még egyszer mondom, tehát a mértékletesség. Mondjuk magyarul úgy, hogy a governance határozza meg a munkát, és a megfelelő felügyelete is szükséges ehhez. A Bank of Spain, a spanyol jegybank kitűnő példáját adja jó felügyeletnek, hiszen minden nap rákérdezett a működő modellekre is. Köszönöm szépen, Trigger úr. Köszönöm szépen. Én is a matematika modellezéssel kezdeném. Osztom az eddig elhangzott nézeketek, hogy túlzottan sokat foglalkoznak vele, és a bankok nem ilyen alapon működnek. De ha felelősséget meg akarjuk osztani, akkor akik az opciós elméletért Nobel-díjat kaptak, el lehet tőlük venni a Nobel-díjat. Mert hát ebben is azért ez van. A jutalom korlátozásokat illetően nagyon nehéz kérdésről van szó. Kisbank vagyunk, 50 ezer alkalmazottunk van, és 49.700 ezek közül 3000, 4000 vagy 5000 eurós prémiumot kapnak. És tulajdonképpen ők adják a hiteleket. És azért nem fizetünk nekük nagyobb jutalmakat, mert igazából nem nagy kölcsönöket adunk, elsősorban kereskedőknek és befektetési bankároknak, akik alacsony tőkei eszközökkel foglalkoznak. és azok, akik a válságból kihoztak bennünket, azok tulajdonképpen vagy átvittek bennünket, azok nem nagy jutalmakat kapnak. Tehát ez a hangulat a bankok, bankárok ellen, ez nem igazán jogos mindenütt. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, és valamit kell tenni ezzel kapcsolatban. Az ütköző készletekkel kapcsolatban nem akarom most itt Spanyolországot reklámozni, de tulajdonképpen a Santanderrel kapcsolatban látjuk, hogy mennyire fontos a, a rendszeren alapuló bank de mielőtt mi idejöttünk volna, talán nem is tudták, hogy mi létezünk-e. Tehát talán akkor most így megismerhetnek bennünket. Ugyanakkor az ütköző készletek képzésével kapcsolatban fontos dolgot szeretnék mondani. Ahogy ez jelenleg áll, a jövőben talán jót fog tenni, de jelenleg a tőke szintet olyan szintre emeli, amelyet az ütköző készlet igényel. Jelenleg ennek hat szézereknek kellene lenni, hogyha akarunk a részvényeseknek osztalékát fizetni, akkor 9%-ra kellene emelni. Vagy pedig elvesztjük a részvényeseinket, mert tudják, hogy nem tudunk nekik majd osztalékot fizetni. Tehát itt az ellenkezője az igaz, hogy a, az ütköző készlet eh, képzéssel kapcsolatban az elkövetkező években azok a bankok, amelyeknek nincsenek részvényesei, vagy olyan részvényesei vannak, akiket nem érdekel az osztalék, azok nagyon nagy előnyel rendelkeznek. Tehát egy olyan bankrendszert eh, favorizálunk, amelyet az Európai Bizottság keményen kritizált. Ilyen esetben a Deutsche Landesbankot nak kedvezünk, mert senki se kér osztalékot és nem érdekli őket az ütköző készlet. Tehát épp ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk ezzel kapcsolatban. Spanyolország nagyon jó rendszert hozott létre, és pedig az anticiklikus tartalékképzést illetően. Miért ne tehetnénk mi ugyanezt? A spanyol bankrendszernek használt. És ez az egyik erőssége a spanyol bankrendszernek. Miért nem másoljuk csak le? Miért kell valami újat kitalálni? Thank you. Um... Köszönöm. Landul Wigner úr a következő. Végszó. A matematikai modellekkel kapcsolatban azt hiszem ez a lényege volt a mondandómnak, hogy az egész megközelítés, az a feltételezés. Először is, ha ismerik a matematikai modellt, amely alapja volt a bázeli rendszernek, akkor ez ugye a 2000-es évek elején Gordi és más szakemberek az végig számolva a modellt, rájöttek arra, hogy az egész rendszert arra találták ki, hogy egy globális biznisz ciklusból adódó válság ellen lépjen fel. Ha viszont egyes termékekre vonatkozóan vizsgálódunk, akkor a Bázeli rendszer nem sokat mond ezekről. Ha pedig a korrelációs együtthatókat nézzük a válság kapcsolatban, azt mondjuk, hogy egyiket emeljük meg 1,5-re az egyik együtthatót, mert hogy a válság arra utal, hogy ez hasznos volna. Ez olyan, mint hogyha újra, újra harcolnánk a második világháborút. Tehát mindig új közben új termékek jönnek, új a korrelációs együtthatók igazgatása a régi válság alapján nem ad választ a jövőre. Jól tudjuk, jól tudjuk, hogy az egyszerű disztribúciós matematika nem működik a pénzügyi piacokon, úgyhogy ezért mondható az, hogy ezeket a modelleket hát a háttérben kell tartani, és inkább egyszerű szabályokra kell támaszkodni, nem annyira modellezésre illetve erről a diverzifikációs benchmarkokra vonatkozó dolgozó is erre utal. Az egyes pillérben például van valami büntetés a túlkoncentrációra, vagy a normál eh, modelltől való benchmarktól eltérést bünteti valamiképpen a rendszer, az kézzelfoghatóbb és eredményesebb lehet, mint a modellezés. Franciaországgal kapcsolatban két, kérdés, két része volt a kérdésnek. Az egyik, mit tudunk csinálni a hosszú távú finanszírozási ügyel. Hát azt hiszem, egyik válasz az lehet. A, a vállalati irányítás reformja lehet, nagyon fontos ez, és persze könnyű ezt mondani, nehéz megcsinálni. Az OECD bír, kilakította a corporate governance elveit normákkal és a standardizált testülettel együtt. Vannak ajánlásaink arra is, hogy mit mi a teendő a irányításban a válságra válaszadandó, választadandó, de nem sok ország követi az ajánlásainkat. Nem sokan hoztak létre a mérható reformokat, melyek, és, amelyek köteleznék a, a piaci szereplőket erre, ahol például a kockázati tisztviselő, főtisztviselő jelentést tenne kötelezően, és hogy kinek, vajon az elnök, a vállalat elnökének, vagy a, vagy vezérigazgatónak kellene jelentsem. Tehát sok kérdés forog itt fenn, de például, ha a számíteli szabályokat változtatjuk, hogy a tőkepiaci termékekre vonatkozóan amortizált elszámolás jön létre, vagy sem, hiába módosítjuk a, a vállalatirányítás, hogy a számvitel fedel dolgokat, átlátható kell, lehet, kell legyen tehát minden, hogyha egy tőkepiaci termékről van szó, az, más, az is látható kell legyen, és, és más elszámolást kell alkalmazni más termékkörökre. De azonban, hogy összekeverjük ezeket a kategóriákat, akkor hiába működik a, a jó governance, nem tudják a vállalat irányítani, hogy miről is van szó. Aztán szét kell választanunk bizonyos termékcsoportokat. Tehát, hogyha egy olyan, olyan bankcsoport vagyunk, amely a KKV-knek ad hiteleket, akkor másképp kell feltőkíteni ezt a ezt a, a bankcsoport. Emlékezzük vissza, mit mondtak a politikusok néhány hónappal ezelőtt. Ha azt akarják, hogy a KKV-k kapjanak finanszírozást, és hosszú távon segítsük a, a gazdaságot, akkor az egyik teendő az lehet, hogy az egyes bankfiókokat kapitalizálják, tőkésítsük külön a, a központtól, ne lehessen elvonni a tőkéjüket, hogy tudják, hogy helyben is legyen, van tőke a, a fiókokban. Tehát a, szét, a szeparáció kérdése ettől nem különbözik. Aztán az EU belső piaci struktúrával kapcsolatban kaptam kérdést. Ez megint csak nem különálló az eddig mondottaktól, a helyi felügyelet és a, a, a bankfiókok hálózata, illetve egységes felügyelet, mert a piac nagyobb, mint Németország vagy Franciaország, úgyhogy felügyelni kell globálisan is, a globális bankok működésével párhuzamosan. Újra hangsúlyoznám tehát, már lehet, hogy elvezett csata ez, de mégis kiállunk a szélesebb körű szabályozási struktúra mellett, hogy az egyes intézmények vonatkozóan azon joghatóságokra bontsuk le ezeket, ahol működnek a, az adott bankok, biztosítva azt, hogy a, a bank hálózaton belül az egyes fiókok külön-külön szeparálva kapjanak tőkésítést. Köszönöm szépen mindenkinek! Tudom, hogy a bizottság részéről Svalc úr is itt van, de egész egyszerűen nem adhatom meg neki szót, hogy minden kérdésre válaszoljon, de egy kérdést neki szegeznék, azt hiszem minnyájunk nevében, különösen a jelentés és árnyék jelentéstevők nevében. Azt hallottuk Walter úrtól, hogy a Bázeli Bizottság és ő maga is arra vár, hogy június-július hónapban a hatástanulmányokat megvizsgálják, meglátandó, hogyan illeszkednek ezeknek az eredményei. Kérdezem a bizottság képviselőjét, a CRD3 és a CRD4 előkészületei, illetve végrehajtása mennyiben veszi figyelembe ezeket a hatástanulmányokat, hiszen azon vagyunk, azon voltunk idáig, hogy a CRD3-at tökéletesítsük, befejezzük, mire kiderül, hogy a Bázeli Bizottság valamivel előrukkol, amivel, amiről nem is tudtunk. Mit tesz tehát a bizottság? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt Mielőtt válaszolnék, elmondanám, hogy mit is tesz a bizottság. A bizottság támogatja a G20-ok tervét és a Bázeli Bizottság munkáját. Szorosan együttműködünk a Bázeli Bizottsággal minden kérdésben biztosítandó, hogy a struktúrákban vagy bizniszmodellekben jelentkező különbségek is európai sajátosságokat figyelembe vegyék. A bizottság nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a hatástanulmánynak, az Impact Assessmentnek. Ezért az Európai Bank Felügyeletek Bizottságához fordult az Európai Bizottság segítségért. Sok munka zajlik eh, az Európai Bizottság illetve részéről, illetve az európai felügyelők részéről, hogy meghatározzák, hogy vannak-e európai specificitások, és ha igen, akkor mik ezek. Hogy hangsúlyozom ki a konzultáció fontosságát mi is meg akarjuk érteni a specificitást, és párhuzamosan gondol, dolgozunk a Bázeli Bizottsággal, és saját konzultáció két héttel ezelőtt ért véget. Közmeghallgatást tartottunk múlt hétfőn, 150-nél több résztvevővel. Minden fontos szereplő ott volt megszólalt, időt kapott, felszólalhatott. Ami pedig a határidőket illeti, az Impact Assessment első eredményeit nyárra várjuk, tehát ilyen módon teljesen egészében letükrözzük a Bázeli Bizottság munkáját. A Európai Bizottság szintjén nagyon nagy súlyt fektettünk a makrogazdasági tanulmányokra, és ilyen módon az LKB, e tehát az Európai Központi Bank és más főigazgatóságok munkáját is igyekszünk, az ő véleményükre kitekintünk, és az ő munkájukra is figyelemmel vagyunk. Végezetül pedig egy nagyon fontos pontot szeretnék kiemelni, ez az átláthatóság, illetve az béli hajlandóságunk, hogy együttműködjünk, hiszen ezek a szabályok nagyon nagy kihatással lesznek az életünkre. Egy tény, amelyel az együttműködésre való készségünket tanúsítom, az a közmeghallgatás volt múlt héten, illetve a konzultáció folyamat, amelyet februárban indítottunk el. Úgy hiszem, hogy nyitva állunk, és minden releváns szereplő véleményét, aggáját, megfontolását meghallgatjuk, hiszen látni kell, hogy vannak és specifikus európai ügyek, amelyeknek a végső javaslatban testet kell ölteniük. Elnök asszony, ennyit mondtam volna most erről a kérdésről, de hogyha további kérdéseik vannak, természetesen örömmel és szívesen Nos, hát a jelentéstevő nagy lelkűségét már nagyon nagy lelkűségével már visszaértünk, tehát a következő napi rendi pontra rá kell térnünk. Nagyon szépen köszönjük. Nos, hát majd megbeszéljük, hogy a jogszabályi alkotás előtt hatástanulmány legyen-e, vagy utána legyen, hogyan lehet No, esetre június 1-én lesz e, a tanulmány, aztán június 8-án a módosítások benyújtása, és aztán 28-án e, fogunk e, róla beszélni, és aztán majd szeptemberben szavazunk róla, szeptember 26-án. Nagyon szépen köszönöm az előadóknak a megjelenését és az erőfeszítéseiket, és már is látom, hogy az emberek névkártyákat cserélnek önökkel, tehát reméljük, hogy kapcsolatot tartjuk a jövőben is. I'll just leave a couple of minutes. Néhány percet adok arra, hogy elmenjenek azok, akik szeretnének, de kérem, hogy csöndben tegyék ezt, ugyanis tovább kell lépnünk és Hans Péter Mártinnak csöndet kell biztosítani, hogy az ő véleményét bemutassa. Kérem szépen, hogy akik elmennek, azok gyorsan és csöndben tegyék ezt. Um, could you, could you please hurry up? Kérem segíts, mert még két napi rendi pontot meg kell beszélnünk. Tehát akkor most jön a négyes napi rendi pont. Hogyha valaki beszélgetni szerette, akkor ezt tegye meg odakint, mert most átadom a szót Hans Péter Mártinnak, hogy bemutassa a véleménytervezetét a cég nyilvántartások összekapcsolásával kapcsolatban. Remélhetőleg már eléggé csönd van. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, és bár elvonnak tűnik, technikai természetűnek tűnik, de számos módon összefügg azzal, amiről beszéltünk. Az információ hiány kérdéséről már beszéltünk, a piaci, a pénzpiacokról, és ezzel foglalkozik a bizottság zöld könyve is, amely a cég nyilvántartásokat akarja jobban összekapcsolni. Az egyes tag működik bár, működnek bár a cég nyilvántartások, de alig lehet ezeket összekapcsolni, és ez ellentmond a belső piaci fejlődésnek, és ellentmond az Európai Bíróság azon ítéleteinek, amelyek alapján lehetőség nyílik arra, hogy egy cég egy másik tagállamban jegyeztesse be magát. Gazdasági, vállalkozói szempontból nem hatékony ez a módszer, de a jogbiztonság ügyét sem szolgálja. A Stoiber csoport vizsgálatokat végzett, vizsgálódott ezen a területen. A számadataikon lehet, hogy nem értünk minnyáján egyet, de a 27 tagállamban 300 milliónyi vállalkozásról beszélnek. Mondom, lehet, hogy erről van vita, de jelentős mennyiségű vállalkozás van. Létezik az az EBR, az Európai Vállalkozási Regiszter azonban ennek hiányossága, hogy ez önkéntes alapon működik. Ráadásul pedig nagyon bonyolult eljárások zajlanak benne. A másik megközelítés a Business Register Interoperability Throughout Europe, vagy a BRIGHT. Ez a rövidítésem. Ez egy kutatási kezdeményezés, amely lejárt, és igazából jó következményei nem voltak. Aztán létezik az IMI, a belső piaci információrendszer, azonban ez csak a szolgáltatásokkal foglalkozik. Az e-justice kezdeményen belül is, programon belül is vannak kezdeményezések, de nem erre van szükség. Éppen az előbb taglalt téma kapcsán látjuk, milyen fontos a cégnyilvántartások összekapcsolása, milyen fontos, hogy a bejegyzett cégekhez a befektetők, a polgárok jobban hozzáférjenek, azaz transzparenciát, átláthatóságot teremtsünk. A vélemény szerzője, azaz én magam úgy gondolom, hogy nem valamelyik egyik vagy másik rendszer mellett kell elkötelezni magunkat, hanem az Európai Parlament feladata az, hogy az alapelveket határozza meg. Ez pedig az átláthatóság, az elszámoltathatóság. Az Európai Bizottság arra kért bennünket, hogy válaszoljunk. Akartok-e több hatékonyságot? Igen. Akartok-e nagyobb átláthatóságot? Igen. Akartok-e bürokráciamentes munkát? Igen, erre a három kérdésre mindig ennel válaszolunk, de ugyanakkor nem csak adatokat akarunk, hanem az adatvédelmet is fontosnak tartjuk akár a verseny releváns adatok tekintetében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen amennyiben mások is foglalkozni tudtak ezzel a dossziéval, kíváncsian várom, hogy a kedves kollégák hogyan látják ezt a kérdést. Um, thank you very much, Mr. Martin. Köszönöm szépen, Martin úr. Udó. Köszönöm, elnök asszony. Én árnyék előadónk Zimond úr megbízásából szólok fel, aki a kérdéssel foglalkozott, és meg vagy győződve arról, hogy rendkívül fontos munka ez az Európai Unión belül, központi joghézagot vagy hiányt pótol, hogy nincs olyan központi nyilvántartás, amely a vállalatok és a gazdasági kapcsolatok tekintetében, illetve a, a hitelintézetek közötti viszonyrendszer tekintetében megbízható volna, illetve a már elért jogalkotás, jogszabályok végrehajtása szempontjából is rendkívül fontos volna, hogy ez meglegyen. Ha tudjuk, hogy a szolgáltatás irányel végrehajtásában milyen gyakorlati problémák vannak, tudnék nem tudjuk, hogy ki is a szolgáltató sokszor. Ha lenne egy megbízható regiszter, akkor nagyon sok bürokratikus tehertől megszabadulnánk, a jogbiztonság nagyban lépne előre minden gazdasági szereplő számára kedvező volna ez. Ezért támogatjuk a jelentéstevő irányvonalát. Igen, azt mondjuk, hogy akarjuk, hogy európai szinten legyen egy kötelező jellegű regisztráció, csak így van ész értelme a bizottság javaslatának, tehát egy kötelező nyilvántartás működjön, másodszorban egyszerűen működő rendszer legyen ez, tehát hogy ne legyen nyelvi, bürokratikus akadálya a akár a, a, a kétkezi vagy kisvállalatok szempontjából is olvasható, működőképes kell legyen, és jogbiztonságot kell bizt, adjon, valamint az adatok személyes és üzleti adatok védelmét is szolgálni hivatott. Ilyen értelemben támogatjuk ezt a nagyra törő jogalkotási javaslatot, hogy kiküszöböljük ezt a piacon érzékelhető zavaró hiányt. Van-e más hozzászóló? Schwab úr. Ja, Elnök asszony, köszönöm szépen. Egy-két gondolattal az IMCO-ból ki szeretném egészíteni ezt a vitát. Nagyon fontos, hogy egy-két tagállamban a cégi nyilvántartások nem annyira hitelesek, megbízhatóak, mint másokban. Az Egyesült Királyságban például van egy sor cég, amely nem is működik, de mégis be van jegyezve. Tehát Bulman kollégával egyetértek, a regiszterek hitelessége jelentősen nőne a bizottság kezdeményezésének végrehajtásával, hiszen az oda vezetne, hogy csak az ott tevékenykedő és valóban tevékenykedő cégek volnának bejegyezhetőek. Ezért nyomatékkal támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Az én frakcióm részéről én vagyok az árnyék jelentéstevő. Nos, az utóbbi parlamenti időszak alatt az Európai Magántársaságnak az alapszabályát állapítottuk meg, és ekkor foglalkoztunk azzal is, hogyha az egyik tagállamban van a telephely, a fő üzleti hely és a telephely egy másikban, és azt a követelményt fogalmaztuk meg, hogy hogy mindkét helyhez kötni kell a részleteket. De a javaslatnak javaslató az volt, hogy legyen egy közép-európai nyilvántartás, ahol a helyi joghatóságban jegyzik be ezt a vállalkozást, tehát hogy ne több joghatóság alá tartozzon. Tehát szükséges tudni azt, hogy mi történik, hogy milyen vállalatok léteznek, tehát hogy kell, hogy legyen egy központi hely, ahol az adataikhoz hozzá lehet férni. Én úgy gondoltam mindig is, hogy még több adat is rendelkezésre áll, mint amennyire szükség van, tehát hogy a megvalósíthatóság nem lesz olyan nehéz. Jó, az adatvédelmet illetően figyelemre kell lenni, de e, itt olyan dokumentumokról van szó, amely egy tagállamban létezik. Na most, hogyha egyik tagállamban ezeket az adatokat meg lehet tekinteni, akkor ezt miért ne lehetne másikban is megtenni? Hát ezt még meg kell vizsgálni, de nem hiszem, hogy le kéne ragadnunk az adatvédelmi problémáknál. Az EU az egységes piac keretében úgy gondoltam volna, hogy ami egy tagállamban hozzáférhető, annak mindegyik tagállamban hozzáférhetőnek kell lenni. Jelenleg ennyit akartam csak mondani, de a, amikor a módosítások benyújtására kerül sor, akkor ezt megvizsgáljuk tovább. Mártin úr. Um, uh, Igen, köszönöm szépen. Köszönöm hozzászólásaikat. Egyrészt Bulman kollégának mondom, látható, hogy milyen messze jutottam az újságírástól. Egy egyszerű, világos, olvasható, a jogbiztonságot megteremtő adatközlésre van szüksége, egy kicsit talán bonyolultan fogalmaztam meg a szöveget, tehát ha ti nem nyújtjátok ezt módosítóként, én benyújtom. Talán a központi portálról beszélni szeretnék, Schwab úr, ebben is egyetértünk, és önnel is, és Bolz asszony, hát nagyon szép volna, hogyha az egyik tagállam adatai egy másik tagállamban is hozzáférhetők volnának. Jól emlékszem, amikor az Alkotmányügyi Ügyi Szakbizottságban a bizottság és a tanácstól eh, kiadott információt akartuk megszerezni, és mindenki számára elérhetővé tenni. Nos, Bolzasszony, ez egy olyan cél, amely csak cél. Még az Európai Unió belső dokumentumainál sem hozzáférhetők, ezek sem mindig hozzáférhetők, de reméljük, hogy a cégadatok egy szép napon mindenki számára hozzáférhetők lesznek. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje május 10-e, június 1-én vizsgáljuk meg a módosítókat, és az EKON szakbizottságban június 2-án szavazunk, azután az illetékes szakbizottság a, júli, a júli 24-én, júni 24-én szavaz, nem tudom, hogy a plenárisra mikor kerül az ügy, tehát mondom, a módosítók benyújtásának határideje május 10. Utolsó napi rendi pontunk, az ötös napi rendi pont. A parlamentálás foglalása a tanács által módosított 2011 évi költségvetési tervezetről a harmadik szakasz bizottság András Schwab. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az előző napirendi pontot nagyon gyorsan megvitattuk, ezért én is sietek, de azért sok pénzről van itt szó, éppen ezért talán még koncentráljunk egy picit. Először is. Azt szeretném mondani, hogy az új eljárást alkalmazzuk, melyről egy Lisszaboni szerződés szól. Ez a költségvetési eljárást egy rendkívüli eljárássá alakítja a parlamentben, ahol a tanács és a parlament egy olvasatban dönt az éves költségvetésről. Ez az első év, amikor a Lisszaboni stratégia után, a Lisszaboni szerződés után ezen eljárás alapján járunk el, meg kell látni, hogy beválik az eljárás vagy nem, de az árnyék jelentéstevő kollégáim és én igyekszünk a legjobbat kihozni ebből az elvárásból. A Költségvetési Szakbizottság felel ö, a költségvetésért, a kolléganő május 10-én a harmadik szakaszról egy jelentkés készít. Majd a módosító indítványokat pedig május 12-ig kell benyújtani, hallatlanul rövid hát a határidő. Épp ezen felgyorsított első olvasatos eljárás miatt a módosítókat pedig közvetlenül a jelentéstevőnek kell eljuttatni. Erre nem én tettem javaslatot, hanem a titkárság. Remélem ez azért nem jelent több munkát számomra. Hadd szólok néhány szót azon tartalmi kérdésekről, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. A versenypolitika, majd a statisztika területe, és az euró csoport területe, azaz e- az Európai Gazdaság és Pénzügyi Unió felügyelete, és természetesen vannak pénzügyi kiadások az adózás területén. A bizottságot a tanács az elmúlt években ezen a területen korlátozta, hogy ne legyen egy speciális lista, ezen felül pedig pilot projektek, kísérleti projektek is vannak a 2011-es költségvetés előkészítésére, például a stabilitás a pénzügyi piacokon, ez a 204-es költségvetési tétel, vagy a mikrohiteleket támogató helyzet eh, támogatása 13.024-es tételez. Nem hiszem, hogy bárki rajtam kívül ától, alfától omegáig elolvasta volna a költségvetést. Bevallom, én se tettem. De kedves kollégák, mindenki tudja, hogy 7 éves tervezési időszakban vagyunk. A keretszámokat 7 évre meghatároztuk, tehát az egyes év, év költségvetés évek között lehet az egyes költségvetési pozíciókat átcsoportosítani. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, akikkel találkoztam, és akik egyetértenek velem abban, hogy kísérletet kellene tenni arra, hogy az elmúlt év és az idei év költségvetési előirányzatait be is tartsuk. Erre persze csak akkor van lehetőségünk, hogyha a prioritásainkra koncentrálunk, és kész vagyok a jelentéstevő kollégáimmal arra, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Említettem a súlypontokat, számomra a statisztikák megerősítése jelenti a legfontosabb kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Ludvigsen úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Leszögezhetjük, hogy az új eljárás dinamizmust hoz az egész folyamatba, és ha tényleg szeretnék a végeredményre komoly hatással lenni, akkor már korai szakaszban be kell lépnünk a folyamatba. Ezért, hogy fontos, hogy az Ekon szakbizottság a maga részéről minél hamarabb világos álláspontot alakítson ki, és egy hangon szólaljon fel az Ekon szempontjából, kidomborítva ezt az álláspontot, hisz világos az, hogy jobb hatással lehetünk, hogyha egységes a mondandónk. Itt a kezdő szakaszban tehát jó, hogyha a frakció konszenzusra jutnak, és így módon egy közös ekon válasz jön létre, mi hamarabb, a jelentéssel kapcsolatban, az Európai Bizottság költségvetés tervezetével kapcsolatban. Na, a jelentéstevő konstruktív hozzáállása, illetve az a pozitív első körben tartott ülés, amelyet tartottunk, arra utal, hogy lesz esélyünk korán, korai szakaszban dűlőre jutni. Ami magát a bizottsági tervezetet illeti, egészében érdekeinket viszonylag jól képviseli, ám egyes pontokon lesz módosítás, lesz javítani való. Többé-kevésbé elmondható azonban, hogy elfogadható a bizottság által benyújtott költségvetés tervezet. A tervezet egészét illetően voltaképp két probléma ragadható meg. Az egyik az 1A-ban képzett tartalék meglehetősen kicsi, még akkor is, hogyha a tervezett már növekedést tartalmaz az eredeti tervvel kapcsolatban. Az 50,1 millió euró egy nagyon-nagyon pici mozgásteret biztosít. Ez a, a mars tartalék semmiféle mozgásteret nem enged meg, különösen nem a, a gazdasági válság orvoslásában. A tanács biztosan ellenkezni fog majd, mégis törekedünk arra, hogy növeljük, a, akár a több éves keret növelése révén ezt a tartalékot. A másik érzékelhető gond, hogy a 2020-as stratégiát illetően a bizottság tervezete megkérdőlezhető. Úgy tűnik a bizottság nem áll készen arra, hogy új eszközöket dobjon e, ez ászlós hajó szakpolitika megerősítésére a jelenlegi eszközökön túl, és ez bizony gondot jelent, hisz szilárdan meg vagyok győződve arról, hogy friss pénzekkel, friss kezdeményezésekre tett friss pénzek kell, hogy előre vigyék, és megfelelően pozícionálják ezt a stratégiát. Ha a 2020-as stratégiát, főleg az 1A címsorról finanszírozzuk, akkor érzek el, hogy a két központi probléma összekapcsolható, hiszen egyrészt az egy a nem tartalmaz tartalékot semmiféle pótlagos kifizetésre, és ha az egy alatt van, akkor a 2020-as stratégiára sem lesz elég eszköz, úgyhogy ezt nem világosan kell erre rámutatnunk a tanács bizottság előtt. Ilyen módon nincs elég, ha nincs elég forrás a 2020-as stratégia végrehajtására, akkor az egész nem tűnik majd hitelesnek. És persze a szép szavakat szép tettek is kell kövessék meg, megfelelő források. Ugye ez mindig igaz. Konkrétabb ügyekkel foglalkozva kicsit kétlem, hogy vajon a koordinációs eszközök, meg a belső piac monitoringjára szánt eszközök csökkentése, miközben az eurozóna különféle örvényekkel kell, hogy szembenézzem, erősíteni kellene, semmi gyengíteni ezeket az eszközöket. A statisztika is ilyen kapcsolódó terület, bizottság tervezetét támogatni tudjuk, pozitív az erre szánt eszközök. Éppen nem tudom támogatni a, a, a bizottság javaslatát, az előbb okoknál fogva. Tehát voltak bizonyos csökkentések itt meg ott, ezeket át kell gondolni, újra kell gondolnunk, hol kéne erősíteni, például a statisztikai eszközök tekintetében. A legfrissebb fellemények is arra utaltak, mennyire fontos hogy hozzáférjünk a hozzáférhető, friss statisztikai adatokhoz a közpénzek, az államháztartások és a pénzügyek működése terén. Így módon nem támogatom a, a, a tervezetet ezeken a pontokon, ott, ahol nem kielégítő a nemzetközi együttműködése szánt források növelése sem. Egyik pozitív eleme a bizottság tervezetének az az, hogy van egy előz, előzetes állásfoglalás a monitoring hatóság tekintetében a 12-es fejezet 15 milliót vesz ki a tartalékból erre a célra. Éppen erre van szükség az ügynökség jó működése érdekében. És ez az egyik legfontosabb prioritásunk kell legyen a következő hónapokban. Még egy pozitív vetülete a tervezetnek az, hogy a bizottság a versenyügyek szánt forrásokat növelni kívánja. Gazdaságilag nehéz időkben fontos, hogy a versenypolitika megfelelő támogatást kapjon. Ez fontosabb, mint valaha. Összefoglalva tehát, egy egész kör nagyon fontos kérdéssel kell foglalkoznunk, az is mondható azonban, hogy nincs meglepetés ebben a tervezetben, és komoly egyensúlyhiányokat sem lát az ECON részéről senki e bizottsági javaslattal kapcsolatban. Herr Berichterstatter, möchte ergänzen meinen Vorredner. Köszönöm, Karász úr. Egyetértek az előttem szólóval. A jelenlegi költségvetés tervezet nem kap, nem ad játékteret a politikaiak szükséges intézkedések meghozatalára. Ez rossz, mert létre kell hoznunk ezt a mozgásteret, hogy politikát csinálhassunk, és csak egy szétosztó gépezet legyünk. Második pont gondolatom, az Európa 2020-as stratégia céljait a költségvetési eszközök révén tudjuk végrehajtani. Más szóval a 2011-es költségvetés már kell, hogy tükrözze a 2020-as stratégia céljait, ne csak a mostani státuszkót vigye tovább. Harmadsorban két alapvető elem van a e 2020-as stratégiában, amely választhat a válságra, több európai projektet kell elindítanunk, a beruházás, innováció, képzés, kutatás, a foglalkoztatás növelési, gazdasági növekedés érdekében kell, hogy több induljon. Ez nem megy, hogyha csak a tagállamok költségvetéséből adunk ehhez forrásokat, hanem bizony éllavasok kell legyünk a közösségi hozzájárulások tekintetében is. Negyedik ponton pedig az Eurostat jelentéssel kapcsolatos, ha a jelenlegi támogatása Görögországnak, meg a többieknek jobb, ezeket jobban akarjuk ellenőrizni, kézben tartani, mint ezt korábban tettük, ahogy az európai, európai irányelvek végrehajtása megengedte ezt, akkor a független Eurostat intézményt személyzeti, meg pénzügyi forrásokkal erősebben fel kell szerelni és ez a költségvetésben is kell tükröződjék. Mert ha nincs ott, akkor elveszítjük a politikai hitelünket, a politikai hangsúlyok elhelyezéséből adódó céljaink nem lesznek hitelesek. Köszönöm, Glút asszony. Ja, köszönöm. Öm... Köszönöm szépen. Feltűnt nekem, amikor megvizsgáltam a számokat, hogy a kül- és biztonságpolitika területén aránytalanul nőttek a költségvetési összegek. Az én frakcióm részéről felmerül a kételj, hogy ennek így kell -e lennie. És tisztában vagyok persze a szükséges befektetések, beruházások kérdéséről, de nagyon fontos a szegénység elleni fellépés, és fenntarthatónak kell lenniük az intézkedéseknek. Tehát be kell fektetni erre a területre, és ilyen módon felmerül bennem a kérdés, hogy épp a külös biztonságpolitika területéről nem lehet-e nagyon fontos cél érdekében, tehát a szegénység elleni harc céljára átcsoportosítani pénzeket. Thank you very much. Anybody else? Más esetleg hozzá kíván szólalni? Nem? Akkor Schwab úr, visszaadom önnek a szót. Rövidre foghatom magam. Elnök asszony, meg szeretném köszönni minden kollégának a nagyon értékes hozzászólásokat, észrevételeiket. Először is svéd szocialista kollégámnak szeretném mondani, hogy nagyon is érdekel engem az, hogy a költségvetési javaslatot közösen és ilyen módon a frakciókon túlmutató módon tudjuk elfogadni. Minden energiámat erre fektetem, és éppen ezért hálás vagyok a javaslataiért. Amit ott már Karasz mondott, politikailag ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen nagyon fontos, hogy, ha a, bizo- hogy a bizottság megvalósítsa a mi javaslatainkat, ezért tehát az EU 2020-as stratégiának kereteit a mi szakbizottságunkban, költségvetési kereteit. Itt kell meghatározni. Klóte kollega, valóban úgy áll a dolog, hogy a, az e védelmi és külkapcsolatok költségvetése jelentősen magasabb, mint a múltban, de úgy hiszem, hogy nagyon nehéz lesz, ez inkább egy technikai jellegű észrevétel, nagyon nehézé válik, hogyha most egyszerre más költségvetési tételekről kezdünk beszélni. Világosá tehetjük azt, hogy miért nem elegendőek a mi körünkön, felelősségi körünkön a költségvetési tételeknek, és akkor a célokat közösen érhetjük el. Ennyit szerettem volna mondani, jelentést, elnök asszony, szorosan együttműködöm az árnyék jelentéstevőkkel azért, hogy időben elkészüljek a dokumentummal, és természetesen önt is és a titkárságot is tájékoztatom. Nagyon sajnálom, hogy ennyire szorít az idő, de hát ez már csak így van. Thank you very much. So, um, just a... Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nos, hát akkor röviden. Június 21-én fogunk erről eszmét cserélni, módosítások beterjesztésének határideje július 19, az ECOM-ban szavazás szeptember 6 és az irányadó szakbizottságban a szeptemberi második plenáris ülésen kerül majd sor, és ugyanitt a plenáris szakaszra. Akkor ezzel le is zártuk a mai napi rendi pontjainkat, úgyhogy csak annyit szeretnék elmondani, hogy holnap reggel nem lesz szétszágrádó asszony, Úgyhogy fel fogjuk használni 9.30-tól az időszakot arra, hogy magunk között vitázzunk Görögországról, és más olyan kérdésekről, amely a parlamenti képviselők szívügye. És aztán Michel Barnier fog ellátogatni hozzánk, tehát akkor addigra mondjuk bemelegítettünk már, mire ő megérkezik. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, és holnap délelőtt találkozunk.